Colleagues, can you please take seats because I... Kedves kollégák, kérem, hogy foglalják el a helyüket, szeretném elkezdeni az ülést. I would like to start the meeting. We have for the... Megkezdenénk tehát az ülést. Ma délután, ami ennek a hosszas regi ülésnek, egy eszmecserét irányoztunk elő két miniszterrel, az úgynevezett új tagállamokból. A regionális fejlesztésért felelős lengyel miniszterasszony, Elizabeth Biankowska asszony, valamint a cseh regionális fejlesztés intérium helyes államtitkára, Daniel Braun a vendégünk. És Kubják eh, úr szerepel az én jegyzeteimben. Először tehát akkor Lengyelországot hallgatjuk meg, öné a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, Hübner professzor, hölgyeim és uraim! Az EU kohéziós politika gyors végrehajtásában Közép-Kelet-Európában, Kelet-Európában kevesen hittek, sok nyitott kérdés van még. mindig is kérdés volt, hogy az adminisztráció képes-e az új kihívásoknak megfelelni, és egy hatékony végrehajtási rendszert végrehozni, és hogy a nemzeti költségvetések bírják-e a társfinanszírozás terhét. Jelenleg Lengyelország az EU kohéziós politikának a legnagyobb kedvezményezetje, tehát sikeresek vagyunk, és számos sikeres intézkedés és mérhető eredmény mutatható fel az EU alapok felhasználását illetően. Az egyik legnagyobb eredmény a, a lengyel történelem egyik legnagyobb modernizációs programja és ez strukturális változásokat indított el. Az európai alapok segítettek enyhíteni a külső sok hatások hatásait, és segítették stabilizálni az állam pénzügyeit mivel be kellett tartanunk a kohéziós politika normáit, a, politika, a lengyel kormányt ez rákényszerítette különböző szinteken, hogy bevezesse azokat a változásokat, amelyek ö, hatékonysághoz vezettek és következés, következetességéhez, következetességhez a fejlesztések területén. Mindez az ország gyors gazdasági, felgyorsult gazdasági fejlődéséhez vezetett, és az EU fejlettebb országai és Lengyelország között csökkent a különbség, és enyhítette a globális pénzügyi válság hatását a lengyel gazdaságra. Lengyelországban a kohéziós politika a növekedés szinonimája 2007 és 2012 között a lengyel gazdaságban a legnagyobb növekedés volt megfigyelhető az Európai Unióban. Ez kb. 4% összehasonlítva a 0,4%-os EU-s átlaggal. Ezen kívül Lengyelország megmaradt az EU növekedési pályán a 2009-2010-es válság ellenére is, és a viszonylag magas növekedés ellenére az EU átlag és Lengyelország köz, közötti különbség csökkent jelentősen, mégpedig 14 százalék ponttal. Ami a gazdasági fejlődés ütemét illeti, a konvergencia folyamatot illetően a Lengyelország lett az első helyezett a 27 tagállamból. 2015-re Lengyelország az EU átlag 70%-át el fogja érni. Ennek az eredménynek 5% pontja az EU alapoknak lesz köszönhető. Ez egy jelentős siker tekintettel arra, hogy 2012-ben tavaly ez a szint 66% volt. Pozitív hatással jár tehát az EU kohéziós politika Lengyelországban, és ez számos területen megfigyelhető új munkahelyek ö, teremtése, a munkaerő ö, alkalmazkodása az új környezethez, az infrastruktúra, közlekedési hálózat, úthálózat fejlődése, amely az Európa régiók közötti gazdasági és szociális fejlődéshez, együttműködéshez elengedhetetlen. Országunk sokat profitált az EU támogatásból emberi tőke tekintetében is. A lengyel munkaerő most már hatékonyan versenyzik az innovatív termékeknek, vagyis a lengyel agyaknak köszönhetően is, nem csak az alacsony munkabérnek köszönhetően. A lengyel gazdaság innovatívabbá és versenyképesebbé vált, és ez enyhíti a kereslet ingadozását. Az EU alapokból sikerült támogatni a vállalkozásokat és a 25%-kal csökkent a, a tárgyi eszközökbe való beruházás. A beruházások növekedése több száz ezer euróra tehető. Lengyelország olyan ország, ahol a Németország a legnagyobb a munkanélküliség csökkentéssel 2007 és 2012 között. Ez a csökkenés nagymértékben az EU alapoknak köszönhető. Fontos megemlíteni azonban, hogy a kohéziós politika kétféleképpen is működik. Az EU 15-ökben is megfigyelhető ennek az eredménye. Felméréseink alapján, amelyet két független kutatóintézet végzett, melyek szerint az EU-15 számára a kohéziós politika elénye a v négy országokban 2004-2015 között végrehajtott befektetések eredményeképpen átlagban 21 tehát hozott az EU15-ökben minden egyes euró befektetése a V4 országokban. Extra, illetve plusz szerződések formájában például. Tehát ez a kohéziós politika hozzájárul az EU jobb integrálása, integrációjához, a jobb gazdaság és regionális együttműködéshez, valamint ösztönzi az gazdasági fellendülést mindenütt intelligens és fenntartható módon, valamint hozzájárul a területi kohézióhoz. A 2007-2013-as pénzügyi terv eredménye azonban nem kizárólag pozitív, hiszen különböző szűk keresztmetszetekkel kellett megközdenünk. Ez nyilvánvalóan szabályozási problémákra vezethető vissza, amelyeket jeleztünk az Európai Bizottságnál is. Ezeket auditorok gyakran félreértelmeztek, és jelentős projektek esetében hosszas és bonyolult vizsgálati eljárások vannak folyamatban. A következő programozási időszakban a tanulságokat figyelembe kell venni. Olyan mechanizmusokra van szükség, amely növeli a kohéziós politika hatékonyságát. Ezt jól mutatja az európai pénzügyi intézmények és a stratégiai pro, programozás fejlesztése, valamint egy eredményorientált megközelítés. Lengyelország aktívan hozzájárult javaslatok kidolgozásához. Örülünk annak, hogy eddig számos megoldást sikerült találni az európai alapok felhasználásának végrehajtását illetően. A hatékony végrehajtási ö, rendszer végre ha, ö, megteremtése rendkívül fontos. Fontos a közös szabályozás az öt alap esetében, amely ö, egyszerűsíti az ö, együttműködést a ö, halászati és a mezőgazdasági alapokkal. Ez azt jelenti, hogy a fő projekteknél növekedhet a küszöb, és a az információáramlás digitalizálható a kedvezményezettek és az intézmények között. Ez pozitív hatással jár mind a kedvezményezettekre és mind az intézményezettekre a kohéziós politika végrehajtása során. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek a sikeres együttműködésért, és a jogalkotási szabályért, amely hamarosan elfogadásra kerül. A regi bizottsággal való együttműködés példaértékű, nagyon értékes párbeszédet folytattunk, és modellként szolgálhat minden más szakbizottsággal folytatott tárgyaláshoz. Nagyon fontos politikai hatásokat még vizsgálni kell, amíg a tri, trialógus folyamatok lezárulnak. Ez főleg a pénzügyi menedzsmentre a makroökonomiai feltételességre és a fiatalság számára való munkahely teremtés területén állnak még fenn. Egy dolog azonban biztos, hogy nem tudunk olyan, nem fogadhatunk el olyan megoldásokat, amelyek a kohéziós politika végrehajtását megbonítják és csökkentik annak hatékonyságát. Ezért szeretnék megosztani önökkel néhány gondolatot, hogyan kerülhetjük el ezt a helyzetet. Kezdjük a makroökonomiai feltételességgel. Ez a téma számos vitát keltett, és ezzel kapcsolatban a tanács álláspontja elég nehéz. Ne, Lengyelországnak nehézséget okoz, hogy ezeket az eszközöket elfogadjuk, olyan eszközöket kell elfogadni, amelyek esetében nem lehetséges a többféle értelmezés. Lengyelország elismeri, hogy a gazdasági kormányzás eszközeit meg kell erősíteni az EU-ban annak érdekében, hogy stabil makroökonomiai feltételeket te teremtsünk az Európa 2020-as stratégiájának, stratégiája cél kitőzéseinek elérése érdekében. Ezért véleményünk szerint ezeknek a feltételességeknek minden európai beruházási alapra érvényesnek kell lennie. Hogyha ezek csak a kohéziós alapra vonatkoznak, akkor csak az alap kedvezményezettjeire vonatkoznak, és ez igazságtalansághoz vezet. Ezért megfelelő kapcsolatot kell találni a gazdasági kormányzás és az EU alapok között. A makroökonómiai feltételesség nem béníthatja le az alapok felhasználását, és nem teremtheti a bizonytalanság atmoszféráját a tagállamokhoz fűződő kapcsolat tekintetében. Nagyon fontos, hogy tényszerű kapcsolat legyen az alapok hatása és a makroökonomiai feltételek között. A makroökonomiai folyamat esetében ez igencsak kérdőjeles. Lengyelország kifejezte, hogy támogatja ezt a két ö, eszközt már hosszú ideje, hiszen mi is fontosnak tartjuk az EU támogatás megfelelő felhasználását. Ez a jelenlegi programozási időszakból származó tapasztalatainkon alapul. Lengyelország azon két ö, tagország ö, egyike, amely a teljesítményi tar tartalékot felhasználta és nem szabad, hogy ez félre értéshez vezessen. Tudjuk, hogy ezt az eszközt nem tudjuk bevezetni annak úgy, hogy nem vesszük figyelembe a jelenlegi helyzetet, és ezért el kell fogadni a megfelelő módszereket a teljesítmény mérésére. Hadd tegyek még egy megjegyzést a pénzügyi menedzsmenttel kapcsolatban. Az ez, ezen a területen végzett munka lehetővé kell, hogy tegye a szabályok meghatározását és mindenféle félreértés elkerülését. Ezért nagyon fontosnak tartjuk, a szabálytalanságok definícióját és a rendszerszerű szabálytalanságok fogalmának a megfelelő definícióját, hiszen ezek alapján történnek a kiigazítások. Végezetül remélem, hogy Lengyelország tapasztalatai és a kohéziós alapok más legnagyobb kedvezményezetjének tapasztalatai hozzájárulnak az alapok munkájának jövőbeli alakulásához. A jogszabály csomaggal kapcsolatban hadd említsem meg, hogy a 2014-es időszakban ránézve befolyásolja ez az EU politikáját, amely közös célunk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Kubján miniszter úr. Köszönöm, illetve kérem Daniel Brown urat, hogy tartsa meg bevezető előadását. Hübner. Köszönöm szépen Hübner asszony és a regi bizottság tisztelt tagjai és a többi képviselőt is. És Üdvözlöm, kedves képviselők, megkértek, hogy beszéljek a tapasztalatainkról a kohéziós politikával kapcsolatban, és arra is kértek, hogy legyek kritikus magunkkal, de másokkal szemben, és is megpróbálom ezt az ígéretet be is teljesíteni. Először is szeretnék köszönetet mondani ezért a lehetőséget, hiszen úgy gondolom, hogy egy eszmecsere az Európai Parlament azzal az intézménye, amely most már ugye erősebb szerepet játszik, ez fontos lehet, és a úgy gondolom valóban kulcsfontossága, hogy jobban megértsük, együttesen felmérjük a problémákat a kohéziós alapokból származó támogatásokkal kapcsolatban. Szeretnék az európai politikához, tehát egy kicsit én is hozzájárulni. Úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos politika, abból a szempontból is, hogy a tagállamok és a polgárok felé szolidaritást mutassunk. Három dologról fogok beszélni. Először is a kohéziós politikával tapasztaltakról a cseh köztársaságban, a pozitív hatásairól, majd aztán a problémákra, a tanulságokra is kitérnék, amelyek néha igen komolyak voltak, és aztán röviden beszélnék arról, hogy a jövőbeli programozásra mindez milyen kiadással van. Aztán az exogén tényezékről is beszélnek, amelyek meghatározzák azt, hogy mire kell most és a jövőben koncentrálnunk uniós szinten. Mindezeken keresztül szeretném bemutatni azt, hogy valóban európai fejlesztési politikára van szükségünk, amely segíti azt, hogy a régiókban rejlő lehetőségeket kibontakoztathassuk, és muszáj továbbiakban is maximalizálni az erre szánt erőforrások eredményes felhasználását. A cseh köztársaság ugye egy közép-európai közepes méretű 10 millió lakosra bíró állam. Úgy gondolom, hogy jelentős eh, fejlesztési lehetőségekkel bír. Ez egy olyan ország, amely 2004-ben csatlakozott, tehát az első teljes programozási időszakunk zárul most le. 2004-től 2006-ig egy rövid időszak volt, ugye az akkor 2,6 milliárd eurót használtunk fel, később pedig 26,7 milliárd euró állt a rendelkezésünkre, 60%-át pedig már ki is fizették a végső kezdeményezetteknek. Ez egy nagyon nyitott gazdaság, amelyet látunk a cseh köztársaságban, a, a, az egyfőre jutó GDP elég magas, és vannak olyan régiók, ahol eltérőek a a viszonyok, de alapvetően 80%-át érjük el az átlagos egyfőre jutó GDP-nek az Európai Uniónak. Nagyon fontos volt az állami befektetések szempontjából, illetve a regionális önkormányzatok és a KKV-k számára az uniós támogatás. Úgy gondolom éppen ezért jó példaként szolgált a cseh köztesség, hogyha arra beszélünk, hogy milyen tapasztalatok és jellegzetességek jelennek meg a kohéziós politika területén. Uh, tehát akkor először is a hatásokról szeretnék beszélni. E, elmondanám, hogy a problémák és a negatív tapasztalatok ellenére és összességében azt kell, hogy mondjuk, hogy pozitív hatással bírt a közös politika a cseh köztársaságra, mind a gazdaság, mind a látható eredmények szempontjából. Ami a makro eredményeket illeti, különböző független tanulmányok azt mutatják, hogy a kohézós politika a, 0,3 százalékos multiplikátor hatással bír a GDP-re, tehát egy euró, a támogatásból 0,3 eurót hoz a cseh gazdaságnak, hogy ennyit generál még a cseh gazdaság az európai GDP-nek csak 0,3%-át teszi ez ki, mégis sok államban a befektetések nagy részét teszik ki, ez a támogatás 46% csek összesekben, de Portugáliában, Magyarországban vagy Lettországban jóval magasabb az aránya a, a támogatásoknak az állami befektetésekben. Tehát itt a, ez a bizalmat is növelte a, a az unió felé, illetve a gazdasági felrendülésre a válság után is segítette ez. A pénzek, amelyeket a cseh közösségben elköltöttek, hát ezt hallhattuk, de említeném Lengyelországot is. A Csehországban minden elköltött egy euróból 65 cent visszamegy tulajdonképpen az EU első 15 tagállamába, tehát itt nem csak befektetésekre kerül soha, hanem utána ez haszonnal jár a régi tagállamok számára is. És vannak valóban tetten érhető, kézzel fogható eredményei is a közös politikának. 2004-ben több mint ezer munkahelyet teremtettek a kohéziós politika által finanszírozott projektek a 2007-2013-as időszakban valóban látható eredményeket értünk el, több mint 200 új innovatív cég jött létre, ide tartoznak különböző kutatási fejlesztési központok, amelyek egyetemekes együtt dolgoznak, úgy gondolom uniós szinten is ez az innovációt elősegítjük. És hogyha Csehországba utaznak, akkor láthatják, hogy, hogy vannak regionális központok is, amelyek elérhetőbbek lettek, akár spanyol, német vagy más befektetések szempontjából is nyitottabbá vált a piac, és talán nem ismert az sem, hogy az uniós támogatások nagy mértékben csökkentették a bürokrácia mértékét a mindennapokban. Több mint 5000 úgymond checkpoint, tehát kontaktpont, kapcsolatási pont jött létre, így most már a dokumentumokért és különböző iratokért már nem kell hivatalokat járniuk a Prágában, a fővárosban, hanem a regionális központokban, hanem a legközelebbi posta hivatalba el tudnak menni, kapcsolattartási pontokba, és minden dokumentumhoz egy helyen hozzáférhetne. És akkor ezzel rátérhet, rátérek egy másik eredményre, ez pedig a az intézményes eljárások kultúrája, amelynek területén szintén fejlődés mutatkozó stratégiai tervezés, az értékelési folyamatok, ezek mind a kohéziós politikán kívülre is elterjedtek más területeken, még professzionálisabban folyik a munka, a, a képzésnek is ez most már a része, a standardok kidolgozása, és ide tartozik, hogyha a standardokat nem sikerül betartani, akkor pedig javítunk az intézkedéseiken. Tehát egyértelműen ez is egy pozitív és kézzelfogható eredménye a közös politikának, amely hosszú távon is bizonyára gyümölcsöző eredményeket mutat. Minden egyes önkormányzatban látható eredményekkel találkozunk, a tanulságokat is levontuk, a legjobb bevált gyakorlatokat próbáljuk átöltetni, a más európai tagállamokból is átvettünk gyakorlatokat. Nagyon sok tagállam úgy profitál a közös politikából, hát vannak természetesen kevésbé tetten érhető vagy látványos eredmények is erről szerettem volna most az első részben beszélni, a második részben pedig a gyakorlati végrehajtási tapasztalatokról beszéltem. Több mint 8000 projektet hajtottunk végre a már említett pozitív eredményeket. Ennek ellenére azért számos nehézséges meg kellett küzdenünk, voltak endogén tényezők, amelyek nehézítették ezt a munkát, nagy volt a fluktuáció munkáról tekintetében a, a politikai instabilitás is akadályozta ezt, és nagyon összetett, tehát a rendszer, amelyben működnünk kellett. Voltak igazgatási hibák is, amelyeknek megfizettük az árát, de új megoldásokat dolgoztunk, egy akciós terv született tavaly, a bizottsággal együtt dolgoztuk ezt ki, hogy javítsuk a, a, az ellenőrzések minőségét és az intézkedéseket meghoztuk annak érdekében, hogy felgyorsítsuk a, a képzés a területén az intézkedéseket, a közbeszerzést is sikerült eredményesebbé tennünk. Itt pontosabban meghatároztuk a felelősségi körét az egyes intézményeknek, ezeket az intézkedéseket foganatosítottuk tehát. nyilvánvalóan ez azt is jelentette, hogy kicsit késésben voltunk, hiszen ezeket újra be kellett vezetni, ez késéshez vezetett, de kérdés, hogy mit tanultunk mindebből, milyen tanulságokat vontunk ezekből a hibákból. Nem akarom elismételni azt, amit már a lengyel kollégától hallhattunk, mi is nagyon intenzíven dolgoztunk az, hogy előkészítsük a következő programozási időszakot, új elveink, új uh, céljaink vannak, stratégiai uh, célokat szeretnénk kitűzni, szeretnénk elkerülni azt, hogy a, az európai források és támogatások eltorzítsák a helyi piacot, egyszerűsíteni kívánjuk a szabályokat, és a kormány egy eh, egységes alkalmazási módszertant hagyott jóvá, és, és mindent számítógépesítettünk az eljárások során, tehát biztos, hogy hatékonyabban tudjuk majd a jövőben felhasználni az uniós támogatási forrásokat. Megtanultuk tehát a leckét, levontuk a tanulságokat, nagyon keményen dolgozunk annak érdekében, hogy a következő programozási időszakban behozzuk a lemaradást. Most pedig rátérnék a harmadik részére a beszédemnek, Ez itt a belső tényezőkön kívül voltak külső tényezők is, amelyek megnehezítették a munkánkat, és a végrehajtás problematikusabbá tették a kohéziós politika területén. Öt, éven, öt éve válságban élünk, a segöztársaságot nagyon komolyan érintette a válság, hiszen egy nyitott gazdaságra van szó, mi az elmúlt öt évben ezzel megküzdöttünk, makrogazdasági problémák léptek fel, amelyek szintén megnehezítették a helyi projektek végrehajtását nyáron pedig egy további katasztrófa ért minket, az árvíz, ez az infrastruktúrális befektetéseket is megnehezítette a különböző régiókban, tehát ez további akadályokat jelentett, de az állami, a közigazgatás szempontjából is ez egy nehéz időszak volt. Aztán úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság igencsak szigorú, különösen az Európai Számvevőszék kritikájának fényében, és azt gondolom, hogy hosszú távon fontos az, hogy középutat találjunk. Itt a valódi csalásokra, a valódi hibákra kell koncentrálni, és nem pedig formális vagy nem lényegi kifogásokra kellene fókuszálnunk. Itt valóban át kéne dolgozni az ellenőrzéseket és a szabályokat, ezeket szélzottábbá kellene tenni. Tudom, hogy az inga aztán kilenghet, arra is, hogy nulla hiba uh, határt érünk el, de ilyen szigorúak leszünk, és ilyen sok a szabály, akkor a közös politikában nem biztos, hogy nagyon tudunk profitálni. És sokszor arra van szó, hogy az érintett intézmények szeretnék fedezni magukat, a számvevőszégi ellenőrzések tekintetében szeretnék bebiztosítani magukat de jó lenne, hogyha visszamenőleg legalábbis nem ö, foganatosítanának büntetéseket, nem nyitnának meg már lezárt projekteket, és így tovább. Talán olvasták a, az Európai Számvevőkszék éves jelentésével kapcsolatos észrevételeket, itt nagyon sokan korrekciókat javasoltak, és én nem hiszem, hogy az Európai Bizottság munkájának minőségét, az alapján kell megítélnünk, hogy az egyes tagállamokból sikerül-e visszaszerezni a kihezett pénzeket, amelyeket esetleg nem megfelelően használtak föl. Ennél sokkal fontosabb, hogy adott helyszíneken valóban konkrétan megvalósulnak-e a projektek. Tehát jó lenne, hogyha nem a hiba arányokkal foglalkoznánk rögeszmésen, hanem jobb és innovatív projektek kiválasztását, végrehajtását kellene támogatnunk. Itt egy, egy nagyon innovatív és nagyon sok kockázatot bíró politikai területre van szépen ez lenne fontos. Nézzük meg akkor tehát, hogy a jövőben merre menjen ez a politika. Mi szeretnénk a fejlesztési politikát továbbvinni. Úgy gondolom a legfontosabb célunk ennek a végrehajtása. Természetesen elközben biztosítanunk kell azt is, hogy, hogy ne hozzáadott értékkel nem bíró, torzító hatással bíró értelmetlen projektekre folyjon el a pénz, és fontos az is, hogy a szabályokat ugyanúgy minden tagállamokban e, e, betartsák. Jelenleg ez az egyetlen látható, kézzelfogható eredménye, amelyet fel tud mutatni az Európai Unió, ez nagyon nagy értékkel bír, és szeretnék gratulálni az Európai Bizottságnak az új javaslatokhoz, hiszen úgy gondolom, hogy ezek nagyon észszerű javaslatok a közös politika jövőre nézve, és tükrözik a jelenlegi helyzetet. Úgy gondolom, hogy ha nem így lenne, akkor lehetséges negatív jelzéseket küldenénk már az európai választások előtt. Visszatérve a válságra, úgy gondolom, hogy a régiók már elő lehetőségekkel kibontakoztatását maximalizálnunk kell, ezt az unió egészét segíteni. Úgy gondolom, hogy a növekedési impulzusok elmulasztása volt az, amely a válságot is elmélyítette, is. úgy gondolom, hogy a közös politika kulcsfontosságú eszköz abban, hogy hogy az állami befektetéseket segíteni tudja, a közös politika gyorsítani tudja a növekedést, a munkahelyteremtést, ez rendkívül fontos a gazdasági felendülés tekintetében, és ezt rendszer szintű és hosszú távú kezdeményezésekkel kell megvalósítani, ez hozzáadott értéket bírna az unió egészére nézve. És mindezekkel kapcsolatban engedjenek meg egy rövid észrevételt, ugyan reggel szavaztak ugye az általános rendelkezésekre módosításra, és ez nem nyitotta meg az ajtót a tágabb megoldások tekintetében. Ennek ellenére szeretnék köszönetet mondani a Regi Bizottságnak az erőfeszítéseikért, de szeretném hozzátenni azt is, hogy kicsit csalódottak vagyunk, a végső eredmény kicsit csalódást okoz, hiszen itt további forrásokért nem kértek strukturális változtatásokat, nem követeltek meg, itt, itt egy, egy rendszer szintű meghosszabbítása a jelenlegi feltételeknek, ami megvalósult, láthatjuk, hogy az Európai Szociális Alapra vonatkozó javaslatok kapcsán is a, a tanácsi következtetések nagyon konkrét eredményekkel járt. Ez még meg is változtatta a több éves pénzügyi keret sarokszámait, tehát és e, úgy tűnik, hogy itt a regi igen csak um, e, visszafogott utat választott, hogy megerősítse a javaslatokat. Én úgy gondolom, hogy ez az a pont, ahol, ahol valódi támogatást kellene, hogy nyerjen a kohéziós politika. Úgy gondolom, hogy sikerült pozitív jelzéseket küldenünk, és mi tényleg a közvélemény felé, és úgy gondolom, hogy sikerült meg maximalizálnunk a használat ezeknek a forrásoknak és a makrogazdasági feltételekkel kapcsolatos tárgyások során olyan megoldásra kell szeretni, amely valamennyi tagállam számára egyformán elfogadható és érvényes. Az én javaslatom az lenne, hogy, hogy minél hamarabb zárjuk az ezzel kapcsolatos háromoldalú tárgyalásokat. A legrosszabb, amit tehetünk, a legrosszabb üzenet, amit közvetíthetünk az európai közvélemény felé, az az, hogy ha nem tudjuk garantálni azt, hogy az új programok időben elkezdődhessenek, és mindent 2015-re halasztanánk, ez lenne a legrosszabb, amit közvetíthetünk az európai közvélemény felé, tehát inkább a kompromisszumot kellene előtérbe helyezni. Ebben a azt szeretem van elmondani, hogy közös politika eredményei tetten érhetők, kézzelfoghatók, az európai hozzáadott értéket képviselek, vannak nehézségek, és a végrehajtás, különösen a cseh közösségben láthattuk mi ezt, és megpróbáltuk ezeket megoldani, ezért nagy árat fizettünk, de készen állunk arra, hogy hatékonyabban dolgozzunk. A következő programozási időszakban szeretnénk a szabályok stabilitását garantálni. Itt a józan észre van szükség a kedvezményezetek számára is biztosítani kell ezt, és a szigorú ellenőrzés és a hibák elleni fellépés területén úgy gondolom egészséges egyensúlyt kellene, egyensúlyt kellene teremtenünk, ennek a bizottságnak is az a szerepe, hogy megvitassuk el politika eredményeit, és együttesen tárgyaljunk az Európai Bizottsággal is. Tehát emlékeztetünk kell arra, hogy miről szól az a politika a régiók, a fejlődésének segítésére, a növekedés ösztönzésére, ez az, amire elsősorban fókuszálnunk kell, és meggyőződésem az, hogy, hogy eh, ebben sikerre fogunk járni. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönjük szépen, miniszter úr! I would like to start the discussion first. Eh, Megkezdjük a vitát. Először Jan Olbricht kap szót. Yes, uh, thank you, uh, uh, uh both speakers. Köszönöm szépen a két előadónak. Valódi pozitív jelzés az, hogy a kohéziós politikáról elhangzott szép beszédek után konkrét üzeneteket is hallhatunk az önök részéről. És elmondják, hogy miben elégedettek, és hol nem lehetünk elégedettek. De térjünk rá a konkrét kérdésekre. Brown miniszter úr elmagyarázta a problémákat, de kérdezem, hogy a hasonlat, amelyet élt, használt az Egyesült Királysággal, az jogos vagy nem, hiszen hasonló volt a helyzet az Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. Kérdésemet Kujan úrnak lengyelül fogom feltenni. Stanowisko polskie jest sprawach warunkowości makroekonomicznej. A makrogazdasági feltételességről vagy kondicionalitásról kérdezek, hiszen ez nagyon nagy ellentmondásuk, nagyon nagy vitát váltott ki itt a szakbizottságban. És a lengyel kormány véleménye, amelyről beszámolt, ezzel azt, erről azt mondhatnánk, hogy csak bennünket büntetnének meg. De másként áll a dolog. Hiszen voltak éppen ez is a Maastrichti szerződésre vezethető vissza, amely elmondta, hogy a makrogazdasági szankciók és a makrogazdasági kondicionalitás hogyan néz ki. Ez éveken keresztül működött, hiszen a bizottság politikáját összességében ez meghatározhatja. De ugyanakkor el kell mondanom, hogy nem értek teljesen egyet az ön érvelésével, hogy ez nem volna fair velünk szemben mondván ez olyan, mintha valaki nem akar egyedül bűnhődni, és azt mondja, hogy másokra mutogat. Nem. Egy mindenki számára megnyugtató megoldást keresünk, amely a szakpolitikai elvek betartását épp úgy szem előtt, szem előtt tartja, mint a tagállamok érdekeit. Érdekes tehát ez az érv, de politikailag őszinte szólva nem győz meg engem. Van egy kérdésem Braun úrhoz is. A Cseh köztársaságban és Lengyelországban ugyanabból az administratív struktúrából indultunk ki. Felállítottuk a régiókat, és az administratív struktúrákat hasonlóan osztottuk meg. Kérdezem Önt, hogy mennyire hajlandóak önök nagyobb önállóságot adni az önkormányzatoknak. Következő kérdező. Köszönöm szépen. Ritka alkalom ez, hogy miniszterek tárgyalnak velünk a regionális politikáról. Kérdésem a következő. Hamarosan a belépésünk tizedik évfordulóját ünnepeljük. Hogyha ebben a kontextusban nézünk rá a dolgokra, Kijelenthetjük-e azt, hogy az európai regionális politika célját elérte, sikerült az európai alapokkal a régiók közötti különbséget csökkenteni. Nem is az országok, hanem a régiók között. hiszen arról beszélt, hogy Európa növeli a gazdasági teljesítményét, de az a kérdés, hogy a gazdag és a szegény régiók között sikerült-e országainkon belül csökkenteni a különbséget. Köszönöm, mondjuk a Smolka asszony. Köszönöm szépen. Egy kérdésem van két um, miniszterük, miniszterünkhöz, először is Braun minisztert kérdezem. Felszólalása végén Brown miniszter azt mondtam, megjegyzéseket tettem a délelőtti szavazással kapcsolatban. Kérdezem önt, hogy a Necsasz kormány tagja is volt-e, vagy csak az új kormány tagja-e? hiszen az N plusz 3-as 9 milliós tételről tudnék hogy kifelel érte. Másik kérdés. A Lengyel, Lengyelországban és a Cseh látni kell, hogy az egyes minisztériumok és a kormány dönt a pénzek felhasználásáról, de nem csak ők, hanem az önkormányzatisággal rendelkező régiók is. Kérdezem, hogyan látják ezt a kérdést? Hogyan van felosztva, vannak felosztva az alapok helyes és vezető a kohéziós politika számára ez, vagy pedig jobb ellenőrzésre tennének javaslatot az európai pénzeszközök felosztása tekintetében. Ezen felül nem említették, de ismerjük a korrupció jelenségét. Van ország, ahol rosszabb a helyzet, van, ahol jobb, de amikor a pénzalapok elosztásáról beszélünk, az önkormányzat a rendelkező régiók számára, akkor ezzel jobban meg tudjuk akadályozni a korrupciót. Köszönöm szépen. Viktor Bostináró, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is üdvözölni szeretném a két fontos felszólalót. Szorosan együttműködhettem a lengyel kormány képviselőivel jelentéstevőként, és legalább kétszer Brown úrral is találkoztam, és ez nagyon sikeres munkát végeztünk. A korábbi román kormányjal való együttműködésem során sokkal rosszabb tapasztalatokat szereztem, mint a velük való együttműködés során. Ezt ki kell jelentenem másodszorban. Ki kell hangsúlyozni, hogy milyen fontos szerepet játszik Lengyelország a kohézió politika ügyében, hiszen innovatív koncepciókkal áll elő a kohéziós politika tervezetei tekintetében. és Európában Lengyelország adja a kohéziós politika legjobb példáit, én robán vagyok, de örömmel látom, hogy a 2004 után belépett országok vezető szerepet játszanak, és motorjai is a kohéziós politika átalakításának, modernizálásának. Tehát úgy tűnik, hogy aki frissen érkezett, talán jobb rátekintéssel bír a struktúrákra, mint a régiek. Másodszorban. Brown úr állításával nem értek teljesen egyet, hiszen ha túl erős a kormányköziség, akkor ez veszélyezteti a, a kohéziós politikát. Legyünk őszinték. A februári csúcs eredménye mi több az elharapódzódó intergovernamentalizmus vagy kormányköziség veszélyezteti a kohéziós politikát, és veszélyezteti azt, hogy a jövőért dolgozzunk. Meg kell persze jegyezni, hogy a parlament mindent megtett annak érdekében, hogy a kormányköziség örökségét meghaladjuk. Még egy kis román észrevétellel szeretnék élni, tehát saját országomról beszélnék. Romániában egy kutatást idézek. Romániában a jogi és az intézményi instabilitás, egyébként erről cseh előadónk is beszélt, tehát Romániában ez az instabilitás sokkal mélyebbre ható, és sokkal károsabb, kártékonyabb a kohéziós politika szempontjából. Ezen felül a politika is túlon túl beleszól ezekbe a szakpolitikai döntésekbe, és a, a közbeszerzésekre is ez a negatív kihatással van. Az urambátyám kapcsolatok túlon túl is erősek. Az a döntés pedig, hogy hat operációs programot 6 milliárd euró értékben felfüggesztettek. Nos, hát ez a 2009-2011-es időszak drámai öröksége, és drámai tapasztalat is ez számunkra, amelyből tanulnunk kell románoknak. Hiszen ha nincs stratégia, nem lehetünk sikeresek. Őszintén szólva, nagy inspiráció számomra a lengyel modell, és őszintén beszélek, valóban inspiratív számomra, hogy Lengyelország hogyan dolgoz ki stratégiákat ország a jövője érdekében. Ám a Romániában ez nem történt meg. <clears throat> nem létezett igazi stratégia. Csak áll, csak műstratégia. Aztán beszéljünk a társfinanszírozási kapacitásról. A krízis során nem csak Romániában, hanem más országokban is drámai kihatással járt a krízis, hiszen nem tudnak megfelelni a kofinanszírozási elvárásoknak. Mi több, elengedhetetlen volna, hogy a kofinanszírozási rátát is 7 éves időszakra tervezzék előre. Mindez, mindezek a hiányosságok azzal magyarázhatóak, hogy Romániában az közigazgatási kapacitás nem működött jól. Ha Csehországban és Lengyelországban van kapacitásuk arra, hogy a végrehajtást is kettős ellenőrzés alá vegyék, akkor ez örömteli. Nem csak Romániáról tudnék rosszakat mondani sajnos, hanem vannak más országok is, ahol a közigazgatás és az intézményi kapacitás nem felel meg az elvárásoknak. És ezzel akadályozza a kohéziós politika sikerét. Úgy hiszem, itt befejezem. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttek, és hangsúlyozom, hogy ez a vita nagyon fontos. Nem csak azért, hogy tanuljunk a múlt hibáiból, hanem a bizottság számára is nagyon fontos ez, hiszen amiről önbeszélt Braun úr, illetve amiről a lengyel miniszter beszélt, ez egy üzenet az Európai Bizottság számára is egyszerűsítsék a rendszert. Dolgozzanak ki közös normákat az alapok felfüggesztésének esetére. Csak akkor lehessen felfüggeszteni az alapokat, hogyha a bizottság betarja, betartja a rávonatkozó normákat, küszöböljük ki a szubjektív megközelítést. Köszönöm szépen, nagyon szorít az idő, kérem, hogy mindenki ö, rövidre fogja magát, Pizenkovics úr, Vlaszak úr, e, és utána lezárom a listát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönetet szeretnék mondani a lengyel és a cseh miniszter uraknak, és utalok arra, hogy milyen sikeres együttműködést hajtott, folytattunk mindkét kormányjal, amikor még tagjelölt ország voltunk, mi Horvátország. valamint a horvát megyék és a lengyel vajdaságok, vagy vojvodcvák közötti együttműködés nagyon sikeres volt. Négy horvát megye és négy Mazurski and Primorsko-Goranska with Zabatno-Pomorski. All of this... Ezek a vajdaságok is megyék működtek együtt nagyon szorosan, és így sokat tanultunk a lengyel példából, hogy hogyan lehet kibővíteni az abszorpciós kapacitást, és ez nagyon segít nekünk az elkövetkező években majd. Persze az országok méretében nagyon nagy a különbsége, Horvátország sokkal kisebb, ilyen módon nem biztos, hogy minden egyes intézkedésüket alkalmazni tudjuk, de tanulságos volt az együttműködés. És mint hogy a több éves pénzügyi keretben nincs több, mint az előirányzott összeg, ezért nagyon fontos, hogy szorosan együtt tudjunk működni, más tagállamok önkormányzataival, régióival, és így dolgozunk a stratégiai célok elérése érdekében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Vlaszak képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony akarom mondani. Nagyon köszönöm én is a helyettes miniszter úrnak, miniszterhelyettes urak előadását, és egy valami nagyon fontosat szeretnék kihangsúlyozni. Sokat tanultunk az elmúlt időszakból. És úgy gondolom, hogy a kormányaink jövőbe többen dolgoznak most, mire gondolok. 17-ről 23-ra növelik az operacionális programok számát, egységes módszertant használnak minden pro- program számára, és egységes rendszert is alkalmaznak. Ez a jövő záloga. Kérdésem mindkét miniszterhez a következő. Akkor, amikor a jogalkotásról beszélnek, milyen problémákba ütköznek, és látnak-e kihívásokat a jövő időszak tekintetében? Máletics asszony az utolsó felszólaló parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is meg szeretném köszönni a cseh és a lengyel miniszterek nagyszerű előadását, és néhány kérdésem is van. Az első. Az intézkedésekre vonatkozik. A projekt előkészítések finanszírozását bevezették, ezután pedig a társfinanszírozást irányozták elő milyen pénzügyi eszközöket alkalmaznak, pénzügyi instrumentumot alkalmaznak erre. Második kérdésem, hogyan kapcsolják össze a pénzügyi konszolidációs és a takarékossági intézkedéseket, miközben az kohéziós politika végrehajtásához beruházásokra is szükség van. Ezek a kérdések nagyon fontosak számunkra Horvátországban. A harmadik kérdésem pedig a projekt felkészülésekre vonatkozik. Mi már a 2014-20-as időszak projektjeit is készítjük, és tudjuk, hogy a programokat és stratégiai dokumentumokat el kell készíteni. De például a nagy tőkeigényű projekteket sokkal nagyobb előkészületi idővel kell előkészíteni. Lezártuk a listát, de hogyha egy rövid felszólalás, akkor megadom önnek, önnek még a szót. Nyomon követtem a vitát. És a kérdésem, hogy cseh miniszterhez van. Mi történik? Hiszen a kifizetések, még akár a szociális alapból való kifizetések is nem nagyon magasak, és 2011-ben ezek meg is álltak. Felfüggesztették, aztán január és december között, aztán 2012-ben is az ESF-et megvizsgáljuk a Csehköztársaság tekintetében. Azt látjuk, hogy az abszorpció nem változott február eleje óta. 2013-as év utolsó negyed évbe lépünk be, és január eleje óta nem sikerült az abszorpciát növelni, és a regionális és fejlesztési alapban ugyanígy áll a helyzet. Júliusban egy, egyszerre azonban hirtelen sikerült az abszorpciót 2%-kal megnövelni tudni kéne, hogy hogyan értékezte el, hiszen a Vlaszak képviselő jelentése, amely a kötelezettségvállalási problémára hívja fel a figyelmet, nagyon fontos minnyájunk számunkra. A csehek harmadik helyen járnak, hogyha megnézzük, hogy mennyi pénzt veszítenének el, hogyha nem lehetne átgörgetni ezt a következő évekre, hát akkor látjuk, milyen fontos ez a kérdés. Még egyszer mondom, módszertani szempontból hogyan lehet megvál, megmagyarázni ezt a változást? Politikai oka van? Regionális oka van? Hiszen Prágának speciális szerepe van, és Prága további pénzeszközök hozzárendelését kapta meg. Több pénzt nyertek. Kérdezem tehát, hogy mi lehet ennek az oka? Hiszen másrészt önök teljesítenek majd, hogy nem a legjobban Európában. Köszönöm szépen! Most arra kérem a miniszter urakat, hogy válaszoljanak egy önök által meghatározott sorrendben. A cseh köztársaság kezd tehát. Köszönöm szépen a kérdéseket és a megjegyzéseket. Megpróbálok röviden válaszolni. Az első három kérdés összefüggött, ha jól értettem, a régiók szerepével volt kapcsolatos, hogy mekkora százalékot kell regionális szintre irányítani, milyen szerepet játszanak az EU alapok a regionális különbségekben, és mi a helyzet a, ezeknek az alapoknak a menedzselésével. Ezekre egységesen igyekszem válaszolni. A regionális különbségek csökkentek is és növekedtek is. Talán a, szakértőm majd kiegészít, de regionális szinten, a NATO szinten a különbségek növekedtek. És a tagállamokban az általános tendencia csökkenés. Ugyanakkor szubregionális szinten növekedtek a csekköztársaságban a különbségek. Itt kérdés, hogy milyen szerepe van a régióknak és az önkormányzatoknak a beruházásokban. Mi próbáljuk ezt szubregionális szinten megoldani. Nem elsősorban menedzsment kérdésről van szó, hanem a többszintű kormányzásról, és a területi dimenzió számunkra az, ahol a, ahová delegáljuk a döntéshozást, ahol különbséget lehet tenni szubregionális szinten. A kormány úgy döntött tehát, hogy csökkenti a programok számát több ok miatt administratív és egyéb intézményi ö, okok miatt is. Ugyanakkor vizsgáljuk a témák struktúráját, amelyek ö, a jövendő programokban szerepelnek. A jelenlegi ö, időszakban a regionális programok 18%-át képviselnek a többi tematikus program. Jelenleg hat jelentős tematikus programunk van, ezek mindegyikébe közelről megvizsgáljuk a specifikus célokat, és konzultálunk a regionális partnerekkel, hogy mi a regionális dimenzió, mit jelent mindaz, hogy ez a döntés hozatal szempontjából regionális szintre delegáljuk a döntést, vagy integrált megközelítésről van szó. Ez tehát vitatárgyát képezi. Azt szeretnénk elkerülni, hogy administratív kapacitást veszítsünk a régiókban, ezt mindenképpen megkívánjuk őrizni. A százalék és a pontos struktúra még vita alatt áll a regionális dimenziót, dimenzió ö, százalék arányában magasabb lesz. 25-35 százalék jelenleg, de még mindig vitatkozunk róla. Részletes megbeszéléseket folytatunk a minisztériumokkal, tekintettel a célokra, a környezetvédelemre, a káros károsanyag kibocsátás csökkentésére, megvizsgáljuk, hogy ez honnan érkezik, és néha regionális szinten, néha szubregionális szinten történik a különbségtétel, és az intézményi felépítésnek is szerepe van. Azt vizsgáljuk, hogy az európai alapok hozzájárulhatnak-e a különbségek csökkentéséhez. Van némi feszültség a között, a tendencia között, hogy egyre inkább a növekedésre és a teremtésre fókuszáljunk EU szinten, ugyanakkor a kohéziós politika az új 2020-as célok elérését szolgálja, és ezzel szemben áll a kohézió. Véleményünk szerint a kohéziós célnak is megvan a létjogosultsága, és ezért ez csökkentjük a prioritások számát, a stratégiai célok között egyensúlyt kívánunk teremteni, ugyanakkor minden régió potenciálját szeretnénk kibontakoztatni, és a régiók szükségletei eltérnek, ugyanakkor az összes, az átfogó teljesítményt is szeretnénk növelni. Szó esett a korrupcióról, bár meg kell mondanom, hogy a, 90, a hibák 99%-a véletlen hiba, ugyanakkor a korrupció rombolja a politikáról alkotott képet nemzeti szinten is. Ezért vizsgáljuk az egyszerűsítések lehetőségét, azért is, hogy a szándék nélküli hibákat csökkentsük, ugyanakkor bevezetünk, bevezetünk egy antikorrupciós stratégiát. Ezt az Európai Bizottsággal együtt egyeztetjük, és a Transparency International és egyéb intézményeket is bevonjuk ebbe. Úgy véljük, hogyha világos módszertant vezetünk be a projektek kiválasztásánál, ami nagyon kockázatos fázis, korrupció szempontjából, akkor ez segíteni fog. Lasszak úr kérdésére, hogy egységes módszertant akarunk kialakítani a környezet tekintetében. Őszintén szólva nincs erről szó, ez egy nemzeti tevékenység, és ha, ha a célokat nem érjük el, akkor az az országos jogalkotás kudarca lesz az itteni folyamatok ezt nem befolyásolják. A korábbi előfinanszírozással kapcsolatos tapasztalatokról röviden. Az egész időszak során elemeztük, hogy hogyan támogathatjuk, segíthetjük a kedvezményezeteket abban, hogy ne kelljen fölöslegesen kölcsönöket felvenniük. Az előfinanszírozás és az antefinanszírozás kockázatokkal jár. Bizonyos esetekben az NGO-k esetében alkalmazzuk az előfinanszírozást. A legtöbb esetben egy módosított kifizetési rendszert alkalmazunk, tehát az intézmények a kedvezményezett számláját egy előzetes ellenőrzés után kifizethetik. Itt online fizetésekről van szó, ami a fiskális konszolidációt illeti, ez folyamatosan folyik, megszorító intézkedéseink vannak eddig, szerencsére nem volt jelentős ötletünk a, az európai kofinanszírozással kapcsolatban. Ezeket együttesen tudjuk kezelni, ami a projektek előkészítését illeti, két dolgot említenék. Rendszer szinten előzetes értékelést végezünk a jövendő projektekkel kapcsolatban. Itt elemezzük az abszorpciós kapacitást, és elkezdjük a munkát a projekteken. A technikai segítségnyújtásunkat is megnyitottuk, az integrált megközelítés jövőbeli tulajdonosai számára, itt főleg projekt előkészítésről, de elsősorban stratégia előkészítésről van szó. A legutolsó megjegyzéssel, vagyis inkább retorikai kérdéssel kapcsolatban, igen, megvan a visszavonás, támogatás visszavonásának a kockázata, de én magam is említettem, hogy az N plusz 2-t nem látom jó megoldásnak a 2007-2013-as időszakra vonatkozóan. Most visszajön az N plusz 2, ezt nem tartom logikusnak. Mi egy, egyetlen eurót sem vesztettünk még el a visszavonás miatt. A 2013-as év nagyon kockázatos volt a kohéziós országok számára, ez az N plusz 2 az első három évre valóban szép ajándék volt, de nehéz helyzetet teremtett annyiban, hogy kétszeres felosztást kellett elkölteni, és ez nem volt könnyű a mi esetünkben. Az előzetes bemutatásomban említettem hogy nehéz intézkedéseket kellett meghoznunk, hiányosságokat kijavítanunk, felgyorsítani az adminisztrációt, nem jogalkotási megoldásokat kellett találnunk, és természetesen ez segíti az országunkat, de hosszú távon rendszerszerű megoldásra lenne szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr. Most pedig Kubiák úrnak szeretnék szót adni. Hát akkor innen folytatnám. Bár attól tartok, hogy sok mindent nem tehetek hozzá az elhangzottakhoz. De hát nézzük azt a sorrendet, ahogy a kérdések elhangzottak. A gazdaság, a makroökonomiai feltételességgel kezdeném. A véleményünk ezzel kapcsolatban az, az álláspontunk az, hogy ne egyformán büntessünk minden tagállamot, akire vonatkozik a szabály. Tisztességes szabályozás lenne a célunk, hogy minden szabály egyformán vonatkozzon minden tagállamra, hiszen a deficit túlságos megnövekedése általános probléma, és nem csak a kedvezményezetteknél figyelhető meg, hanem a nettó befizetőknél is. És azt állapíthatjuk meg, hogy nagyon egyszerű, hogy a nettó befizetők számára makroökonomiai feltételességről beszélni egy ilyen helyzetben, amikor őket nem fenyegeti ez a szabály, tehát nem vonatkozik rájuk. Ezzel azt akarom mondani, hogy az óvatos, óvatosságra és megfontoltságra van szükség az európai kormányzás és a, az európai alapok felhasználása közötti egyensúly megteremtése érdekében, és ezt saját bevezetőmből idézem. Tehát mindenkinek engedményet kell tenni, és megtalálni az arany középutat. A következő kérdésre, mely szerint szükség lesz európai alapokra a jövőben, úgy, ahogy olyan módon, ahogy azokra ma szükség van. Az én országom, Lengyelország szempontjából elmondhatom, hogy látjuk a régiók konvergenciáját, és ez a folyamat nem áll meg, nem csak Lengyelországon belüli konvergenciáról beszélek, hanem hogy csökken a különbség az EU átlaghoz képest. Ez a folya fejlődés folyamatos tehát, és nyilván, hogy szükség lesz a jövőben is ezekre az alapokra, hiszen továbbra is vannak különbségek Lengyelországban. Szeretnénk tehát folytatni ezt a munkát. Lengyelország és a lengyel kormány évek óta hangsúlyozza, hogy mérhető ér, eredményei vannak a kohéziós alapoknak a fejlettségbeli különbségek csökkentésében és az esetleges válságok megakadályozásában, enyhítésében. És ezen még nem vagyunk túl. És Lengyelországban a régiók, a tagállamok és az egész EU szintjén megfigyelhető ez, tehát válaszom a kérdésre, igen, továbbra is szükségünk lesz ezekre az alapokra a jövőben is, és nem csak Lengyelországban. Az Európai Unió bővítésének folyamata is folytatódik. Új tagállamunk van, Horvátország. Ezek a foly, ezek az alapok folyamatosak, nem csak Lengyelország számára hozták létre, illetve azon tíz tagállam számára, akik 2004 és 2007-ben csatlakoztak, Bulgária és Románia voltak az utolsók, hanem a jövőben csatlakozandó tagállamok számára is ott vannak. Volt még egy kérdés a decentralizációval kapcsolatban és az európai alapok abszorpciójában kapcsolatban a lengyel vojvodsipek és a cseh krajnák is említésre kerültek. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy bevezettük a 90-es években az önkormányzatot. 2090-ben kezdtük ezt a folyamatot az első szabad választásokkal, Lengyelországban, ahol megteremtettük a 90-ben a, a település szintjét, amely a decentralizáció legalsó szintje volt, és 99-ben fejeztük be a rendszert, amikor az úgynevezett voivodshipek szintjét is megteremtettük. Hogyha Romániát nézzük, Bulgáriát és más országokat, mi tulajdonképpen modellként szolgálunk, elnézést kérek, hogyha ez kérkedésnek tűnik, de ez a rendszer szolgálja a mi országunkban az európai alapok felvételét, és mi mindig is bevontuk az önkormányzatainkat, a régióinkat a folyamatban. Nem csak nemzeti, országos operatív programjaink vannak, hanem minden régió, vagyis vojvod rendelkezik saját operatív programmal. Ez az oka annak, hogy 88%-os az abszorpció Lengyelországban. Ezt a példát érdemes más országoknak is követni és sikeresek vagyunk abban, hogy eddig ilyen mértékben sikerült az abszorpció, és a következő programozási időszakban még több felelősséget adunk át regionális szintre az alapok felvételére. Úgy döntöttünk, hogy tovább decentralizáljuk a rendszert. És 16%-ot határozunk meg a jelenlegi 37-tel szemben, illetve bocsánat, 60%-ot adunk át regionális szintre az Európai Fejlesztési és Kohéziós Alapokból regionális szintre, tehát 37-ről 60%-ra növeljük a decentralizációt. És a korrupció szintjével kapcsolatban is érdemes erre felhívni a figyelmet, hiszen a decentralizáció és a hatáskörök regionális szintre való átadása állítólag nagyobb veszélyt teremtene a programok integritása szempontjából. Ezt mi nem tapasztaljuk. Legalábbis Lengyelországban nálunk van a legalacsonyabb hibaszint amit akár a korrupciónak is nevezhetünk. Nálunk a legalacsonyabb tehát a hiba szint, vagy korrupciós szint. Tehát ez a decentralizáció igenis működik Lengyelországban. Más országokban tett látogatásaim során, és nem csak EU-s tagállamok, Romá Románia, Romániában, Bulgáriában tett látogatásaim során, hanem máshol is, például Kazaksztánban, és eszmét cseréltünk arról, hogy ezeket az alapokat hogyan lehet felhasználni, akár Európai Uniós alapok, akár az olajjövedelmet hogyan lehetne felhasználni. Mindig a decentralizációs reformot ajánlom, mint követendő sikeres modellt. A mi esetünkben a három szintű decentralizált rendszer bevezetése nagyon is előnyére vált az integritásnak, a becsületességnek, az átláthatóságnak, tisztaságnak, és nagyon hatásosan, hatékonyan sikerült felvenni a pénzeket. Bár vannak egyedi esetek, ahol voltak problémák, ezt senki nem tagadhatja de ezek inkább a kivételt képeznek a szabály alól. Ami a román kolléga megjegyzését és a horvát kolléga megjegyzését illeti, azt mondhatom el, hogy persze ez csak megjegyzés, de nagyon pozitív ö, megjegyzés Lengyelország felé, és nagyon örülök annak, hogy minisztereink között mindkét országgal nagyon szoros az együttműködés, és támogatjuk egymást. Csapatokat küldünk egymáshoz, szakértőket fogadunk, tapasztalatot cserélünk a decentralizációval kapcsolatban, és hogyan beszélünk arról, hogyan növelhetjük az abszorpciós szintet az önök országaiban. Tehát csak meg tudom erősíteni, hogy igen, van ilyen együttműködés. Köszönöm szépen én is mondja a képviselő. Azt hiszem a többi kérdéssel kapcsolatban már kimerítően válaszolt a kollégám, és osztom a véleményét ezekben a kérdésekben, úgyhogy még annyit mondanék, hogy természetesen mi is készítünk új projekteket a 2014 és 2020-as időszakra, főleg a közlekedési szektorban, és új tendereljárásokat indítunk. Mit írtam még fel magamnak? kollégám már beszélt mindenről. Azt hiszem, hogy akkor ennyi. Hogyha csak nincs még kérdésük, akkor, vagy amiben tudok segíteni, akkor kérem nyugodtan keressenek meg. Köszönöm szépen. Want to put some provocative question to both. Elnézést, de szeretnék egy provokatív kérdést feltenni mindkét miniszter, ami a makroekonomiai feltételrendszert illetve ugye ma este a trialóguson erről beszélnek, és talán ez lesz az utolsó, reméljük, hogy ez lesz az utolsó három oldal egyeztetés, de az önök kormányfői, miniszterei, vagy küldötei legalábbis ugye részt vettek a, az elv megszövegezésében, és a, a tanács szövegét, nem tudom milyen többséggel, de ugye jóvá hagyták, és hát itt két elvet fognak alkalmazni, annak, arra vonatkozóan, hogy mikor nem fizetnek a tagállamoknak támogatást. Hogyha túlzott deficit eljárás arról nem kerül ki, először 15%-át vonják meg a támogatások, második alkalommal 100%-et, a második kritérium pedig, hogyha költségvetési egyensúlytalanságról van szó, vagy a, a kereskedelmi mérleknek túlzott a egyensúlyhiánya, akkor szintén szankciók következnek. A kérdésem az lenne, hogy valóban minden állam, amelybe beleegyezett, azt gondolja, hogyha olyan egyszerűen tudja majd a költségvetését eh, kiavítani, hogy erre nem lesz szükség, hiszen ez sokkal erősebb ez a javaslat, mint a bizottsági. Tehát azt gondolják, hogy rájuk nem fog ez eh, eh, vonatkozni, hiszen az Eurostat szerint 2013-ban 16 tagállam küzd magasabb, mint 3%-os költségvetés hiánya. Például Csehország is oda tartozik ezek közé a tagállamok közé. Tehát ebben a két dologban állapodtak meg, ebben a két elvben, de ha a bizottság a struktúrális alapból kifizetett támogatásokat csökkenti, akkor a költségvetési helyzetet ezzel egy centel sem fogják javítani, hiszen ez azt jelenti, hogy máshol kell majd a, a, szintén lefaragni a költségekből, és, és hát úgy gondolom, hogy ez nem lesz túl hasznos. Köszönjük szépen, mivel nagyon szűkös az időnk, nem tudom, ki szeretne, de röviden válaszoljon, kérem. Igen, nagyon rövid lesz a válasza. Természetesen nem tudom megmondani, mely tagállamok egyeztek ebbe bele, de a jelenlegi helyzet az az, hogy, és most nem akarok visszamenni a múltba, az nem segít semmin. Megpróbáljuk ugye azt kideríteni, hogy hogyan tudunk javítani a helyzetet, hogyan tudjuk jobbá tenni a helyzetet. Ugye igen, 16 tagállam esetében túlzott költségvetési hiányról beszéltünk, és ez egy rendkívül nagy probléma, és a makroekonomiai feltételek alkalmazása ugye a kedvezményezetteket károsítja. Én ezt így látom, nem tudom, hogy a kollégám mit tud ezt hozzátenni, két észrevételem lenne. Ez nem igazán az én asztalom, két gyors észrevételem lenne. Enne, ezeknek az elveknek az alkalmazását még tisztázni kell, e felhatalmazáson alapuló jogi aktusok keretében lehet ezt végrehajtani, és az, ezeknek az elfogadásába a parlamentet is be kell vonni, tehát várhatóan még több vitára kerül sor. Uh, és hát én személy szerint hosszú távon azt gondolom, hogy, hogy ezek az elvek nem feltétlenül az egyenlő bánásmódot biztosítanak. Tehát itt a költségvetési hiány és a költségvetési egyensúlytalanságok kritériumát csak bizonyos politikai területeken alkalmaznánk, nem mindenhol, akkor ez bizonyos tagállamokat súlyosabban érintene és jobban sújtana. Rendben, akkor szeretném itt most lezárni az eszmecserét a két miniszterrel. Szeretnék mindkettőjüknek köszönetet mondani a nagyon érdekes hozzájárulásukért, az érdekes eszmecseréért, amit az imént folytattunk. Köszönöm szépen! So, Következik a 19-es napi rendi pont, a kohéziós politika végrehajtásának közép- és kelet-európai tapasztalatai, levont tanulságok és jövőbeli kilátások nyilvános meghallgatást tehát ebben a témában. Először is az első előadónknak adom meg a szót John Beckler professzor úrnak, témája közép- és kelet-európai tapasztalatok az európai közös politika területén, végrehajtás és igazgatási kérdések. Öné a szó, professzor úr. Uh, hogy emlékeztessek arra, hogy szoros az időkeretek, tehát kérem, hogy tartsák be. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindenkinek szép jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az Európai Politikai Kutatási Intézetet képviselem Glasgow-ban, székelők, és arra kértek a nyilvános meghallgatás elején egy áttekintés nyújtsak a közös politika végrehajtására a Közép- és Kelet-Európában. Amit szeretnék itt megvalósítani, az az, hogy először is emlékeztessek arra, hogy mennyi pénzt irányoztak elő, és mi történt ezekkel a forrásokkal, illetve arról is beszélnek, hogy a, az EU12, tehát az úgynevezett új tagállamok a pénzügyi és végrehajtási tekintetben milyen előrelépést mutattak, és szeretnék néhány tanulságot is levonni az igazgatással és a végrehajtással kapcsolatban a kohézós politika kapcsán. E tekintetben úgy gondolom, hogy nagyon hasznos volt az, hogy két illetékes minisztert is meghallgathattam, hiszen úgy gondolom, hogy nagyon ékes példái voltak az ő beszámolóik a végrehajtási nehézségeknek és eredményeknek. Először is nézzük meg, hogy évente átlagosan mennyi kötelezettségvárosi előirányzat e, valósul meg a közös politikában. 2004-2013 között kékkel láthatjuk a, a jelenlegi, tehát ezt a programozási időszakot, ugye a csekköztesség volt a példánk, láthatjuk, hogy a közép- és kelet-európai támogatások tekintetében az, hogy mely tagállamok voltak sikeresek a források felhasználásában, az, az egy nagyon fontos szempont. Másodszorban lehet, hogy ez nem annyira világosan látható a diáról, de itt láthatjuk, hogy milyen jelentőséggel bír egy-egy tagállamban a kohéziós politikából származó támogatást, tehát GDP arányosan, illetve az egyfőre jutó euróban összesített támogatások összege is látható a vízszintes tengelyen. Láthatják, hogy itt nagyon nagyok az eltérés, tehát a gazdasági jelentőség tekintetében láthatjuk, hogy nagyok a különbségek a tagállamok között, nyilvánvalóan ez nem feltétlenül a jóléti vagy életszínvonali különbségeknek a függvényében alakul. Ami a bevezetést illeti, kitérnék arra is, hogy milyen tematikus területeken valósulnak meg támogatások, amit láthatják, a támogatások nagy része a zöld területekre eh, kerül, eh, itt látunk egy ilyet, hogy attraktív helyek, infrastruktúra ezen kívül, aztán szélesávú internet hozzáférés, infrastruktúrális befektetések tartoznak ide, és kevésbé a tudás és innovációs területre folynak a források, aztán pedig még a képzés és területeket is támogatjuk. Ami az eredményeket illeti, ami érdekes így utólag visszanézve 2004-2006-os időszakra, akkor ugye már átlátunk egy egész programozási ciklust, és hát azt látjuk, hogy tulajdonképpen egész jó eredményeket értek el az EU 10-ek az EU 25-ökhöz képest. Tehát amikor a közös politikában támogatáshoz jutnak az új tagállamok, akkor ez általában komoly igazgatási eh, kívásokat is jelent, eh, tehát hogy mennyi forrás tudnak felszívni, mennyi az abszorpciós, mennyi az, amelyet aztán vissza kellett vonni, vagy ki kellett vonni, és itt az új tagállamok viszonylag jól teljesítettek az EU 25-ös átlaghoz. Eh, hasonlítjuk őket. Ugyanakkor a 2007-2013-as programozási időszak ez egészen másképp nézett ki, sokkal több támogatással beszéltünk, és egész más feltételek között. Az abszorpcióról már ugye számos alkalommal szó esett az eszmecsere során. Az itt látható számok a nyár elejé adatokat tükrözik, tehát nem teljesen újak, de hát látható így is, hogy nagy különbségek vannak az országok között, közel-kelet-európában, a tekintetben, hogy mennyi forrásotak lehívni. És hát láthatók nagy különbségek annak vonatkozásában is, hogy az abszorpció milyen mértékben változott. Tehát van, ahol növekedett ez az arány, van, ahol nagyon lassan javult ez a helyzet. nyilvánvalóan az a kérdés, hogy mi történt ezekkel a befektetésekkel. És úgy gondolom, hogy ez a dia igencsak érdekes, hiszen a régió főgazgatóság értékelési adatai alapján jött létre ez a táblázat. Ők szisztematikusan áttekintették azt, hogy milyen eredményekkel szolgáltak a struktúrális alapokból származó támogatások ebben a programozási időszakban. Itt például a munkahelyteremtés mértéke, tehát bruttó hány munkahely született, eh, ezt összesítették, és hogyha összeszámoljuk, itt körülbelül a cseh közösségben 9000 munkahely született, Brown miniszter úr azonban 110 ezer munkájáról beszélt, ez óriási különbség. Itt a feljegyzett vagy feljegyzésre került esetekre van szó 2007 és 2011 között. Itt nagyon nagyok az eltérések annak függvényében, hogy, hogy az egyes tagállamokban hányan jutottak a programozási időszakban új munkájához a támogatásoknak köszönhetően. Ugyanakkor a monitorozási rendszerek minősége is igencsak eltérő, illetve az eredményekre vonatkozó adatok, amelyeket a tagállamok szolgáltatnak, ezek is eltérő minőségűek. A, a regi főbizottság adatai adatai alapján egy igencsak diplomatikus összefoglalás született ők nagyon diplomatikusan beszéltek a szaratok minőségéről, és hát így nehezebb nyilvánvalóan megítélni, hogy a támogatások milyen eredményeket szültek. De nem csak munkahelyteremtése kapcsolatos adatokat kaptunk nyilvánvalóan, hanem további más output mutatók is vannak, amelyek talán könnyebben is mérhetők, mint a munkahelyteremtés. Itt láthatók ezen a dián, a következőn olyan mutatók, olyan adatok, amelyeket az értékelési hálózatokon keresztül eljutatnak a bizottsághoz a tagállamok. De nem csak az fontos, hogy megnézzük az eredménymutatókat, hanem az is fontos, hogy megnézzük, hogy az intézményi kapacitások felépítése szempontjából, a közigazgatási kapacitások felépítése kapcsán milyen eredményekkel szolgál ez a fajta támogatás. Itt fontos a, az értékelés, a partnerségi kapcsolatok fenntartása, a monitorozás, és hát azt látjuk, hogy a gazdasági fejlesztések, a stratégiai tervezés tekintetében a finanszírozás és az igazgatás eh, hosszú távon eh, sokat fejlődött eh, a folyamat során. Ami a támogatásokat illeti, nézzük meg azt és hogy milyen ilyen nagyok az eltérések a végrehajtás területén az úgynevezett új tagállamokban. Alapvetően eh, itt eh, ezek az eltérések annak is köszönhetőek, hogy a közgazgatási reformok, illetve a modernizáció, modernizáció milyen mértékben valósult meg, tehát hogy a, a bürokratikus rendszereket sikerült-e új uh, hatékonyabb rendszerek átalakulni. Kubjak miniszter úr is beszélt arról az előrelépésről, amelyet a regionális közigazgatási reformokkal értek el, és így a struktúrális hiányosságokat is sikerült kiköszöbölni a humán erőforrások eh, kiaknázása területén. Az EU-15-ben is időbe telett, amíg hatékonyan tudták ezt a ezeket a programozási folyamatokat megvalósítani, és a végrehajtás hatékonyá vált. Közel és Közép- és Kelet-Európában is láthattuk, hogy a stratégiai célok kitűzése még néha nehézséget okozott, a programigazgatás néha nehezen valósult meg, sokszor inkább csak pénzforrás láttak a támogatásokban, és a projektek kiválasztása, pénzek Eh, elosztása sokszor azon elv alapján valósult, meg kijelentkezett először, nem pedig az, hogy melyik volt a jobb projekt. És hát nagyon sokszor ezek a rendszerek lassan álltak föl, az értékelési rendszerek minősége nem volt megfelelő. De hát hallhattuk, hogy a 2004 óta igencsak komoly előrelépés történt, láthatjuk, hogy a programozási tervezés sokkal professzionálisabbá vált, és a helyi regionális szervezetek érintettek bevonása sem megerősödött, a projektek generálása is erőteljesebben jelen van, tehát a jó projektek kidolgozása, a projektek kiválasztása is most már hatékonyabban működik, és a monitoring, illetve az értékelés is nagyobb hangsúlyt kapott az idő során. De hát messze állunk még attól, hogy elégedetten hátradőlhessünk, és ismét csak fontos kiemelni azt, hogy ezek a problémák nem csak a közép- és kelet-európai országokra vonatkoznak, hanem az unió egész területén, a 28 tagállamban mindenhol megjelennek gyakorlatilag. Itt nagyon fontos kiemelni a szervezeti instabilitást, a szervezeti hiányosságokat. Bosszinárió úr is említette ezt, aztán az uniós és a hazai rendszerek sokszor nem nincsenek megfelelő egymáshoz igazítva, nagy a bizalmatlanság, aztán a szabályok betartása, nagyon sokszor az határidőket sem tartják be a nagyobb projektek esetében, vagy a költségeket, a tervezett költségeket is túllépik. Aztán a projekt kiválasztása sokszor inkább politikai szempont alapján valósul meg, és nem annyira, hogy gazdasági feladat szempontjában milyen értéke bír az adott projekt. Ahogyan sokan már említették, nyilvánvalóan figyelembe kell venni a gazdasági válságot, annak a következményeit is, a finanszírozásra nézve, ez is fontos. És összefoglalva, azt kell, hogy mondjuk, hogy vannak fontos tanulságok, amelyek a következő programozási időszakból az igazgatás és a végrehajtás tekintetében fontosak lehetnek. Itt először is nagyon fontos, hogy hogy úgy kell a programokat kialakítani, hogy a politikai célkitűzéseket ezekkel meg lehessen valósítani. Az új szabályozási csomagnak is ez a célja, tehát ez egy eredményorientált szabályozási csomag, ez elsősorban valóban a politikai célok jobb megvalósítását kívánják elérni, és a szervezeti kapacitásokba is be kell fektetni, stabilabbá kell tenni a szervezeti hátteret, a magas minőségű humán erőforrások kiaknázása is fontos, és azt is el kell ismerni, hogy a közigazgatás minősége nyilvánvalóan befolyásolja azt, hogy a politikai eredményeket e, milyen minőségben, milyen sikeresen tudják elérni a tagállamok. Itt a jó kormányzás, a kormányzás minőségének a mérése is fontos, hogy biztosítani tudjuk, hogy a közigazgatás minősége folyamatosan javuljon. Nyilvánvalóan fontos az is, hogy a vállalkozói szellem, a vállalkozás kedv megerősödjön. Nagyon fontos az, hogy a programok igazgatása során komoly vezetői szerepeket töltsenek be az itt tevékenykedők. Ez is nagyon fontos. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen ezt az érdekes előadást. Most pedig kérem a következő előadót, Laurenzo Gabriel Fröptu urat, hogy szóljon, az ő témája az integrált városi fejlesztés, növekedési pólusok Romániában. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem rövid előadást tartani, egy tapasztalatról szeretnék beszélni Romániában és igyekszem előadásomat a lehető legrövidebbre fogni. Három fő témáról fogok beszélni. A jó és rossz tapasztalatokról számolok be, a, aztán a levont tanulságok és a következtetések. Románia nyolc fejlesztési régióból áll, amelyeknek nincsen adminisztratív kapacitása, hiszen a szakpolitikákat 2008-ban hozták létre. Ez pedig különböző városi központi kategóriákat hoz létre, hét eh, regionális központot, kivétel a főváros Bukarest és 13 regionális fontosságú városi fejlesztési központot. Ezek nagyon fontosak hiszen a regionális operáción, operacionális program célkitűzés és támogatást írt elő a városi élet javítása, a városi infrastruktúra javítása, a szociális szolgáltatások nyújtása és a vállalkozói szellem támogatása érdekében. százaléka volt, százalékot hasított ki az egész programból ez a programrész, és a developed centerek kb. 6%-ot kapnak, összességében 3,7 milliárd eurós finanszírozással rendelkezik ez a program. Néhány szót szólnék a növekedési pólusok politikájáról, Egyrészt hét ilyen növekedési pól, pólust határoztunk meg, ezek a legnagyobb gazdasági és lakossági központok, Bukarest kivételével az egyes régiókban. Ezen felül azt is felismerjük, hogy a városok ugye a gazdasági növekedés motorjai másodszorban, minden régió számára szakpolitikai döntéseket hozunk annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott, hosszú távú fejledést tudjanak lefolytatni, és a városok környéké központjából a környező területekre is átsugározzon a pozitív hatás. Az operacionális finanszírozás a városokra, a városi térségekre koncentrálódik, és így a városi térségeket támogatjuk, valamint az nagyobb hatást elérő integratív megközelítést használjuk. Néhány hiányossága a jelenlegi politikának. Ez a, ezek a szakpolitikai lépésekben még mindig hiányzik az, hogy a növekedési pódusok kialakítása hogyan sugározhat át az egész ország fejlesztésére. Bár vannak ugyan olyan városi központok, amelyek városon túlmutató szinergiákat alkalmaznak, de ezeknek a kihatása mégis viszonylag korlátozott. Általában egy 30 kilométeres zónára korlátozódik, miközben a működő gazdasági térségek nagyobbak. A nagyobb városi térségek nagyobb munkalehetőségeket kérnek, és nagyobb beruházási lehetőségeket mutatnak fel. Végezetül pedig a városi térségben való részvétel az önkormányzatok önkéntes döntésén múlik, és így voltak éppen nem sikerült minden a területre tartozó térséget bevonni ebbe az együttműködésbe. Milyen tanulságokat vonhatunk le? a gazdasági elvek, a gazdasági elveket is alkalmazni kell, és nagyon fontos, hogy a beruházásokat az alacsonyabb fejlettségű térségekre koncentráljuk. A növekedési pólus politikájának jövője tekintetében a következő tanulságokat vonhatjuk le a integrált hasznosság kihatásának számításait el kell végezni. Jobb és célirányosabb intervencióra van szükség, és speciális faktorokat kell kialakítani. Különösen a 30 kilométeres buff, buffer zóna tekintetében. Ezen felül pedig eh, látni kell, hogy hogyan fejlődhetnek ezek a pólusok. Fontos, hogy az egyes növekedési pólusokra is kiterjesszük ezeket a szakpolitikákat, és integrált programokat alkalmazzunk. Úgy, hogy egy átfogó tervezési programot tudjunk végrehajtani, más-más forrásokat megcsapolva a nemzetki, nemzeti és a nemzetközi forrásokat is, és így multiplikáljuk a szinergiákat, és, opt és optimalizáljuk őket, és így megfelelő finanszírozást biztosítsunk az integrált programok számára. Egy másik hiányosság a nyomonkövetés és értékelési mechanizmusok területén mutatkozott, nagyon fontos, hogy megfelelő indikátorokat dolgozzunk ki, és nyomon kövessük ezen szakpolitikai intézkedések teljesítményét. Úgy, hogy az adatok könnyen beszerezhetőek és könnyen értelmezhetőek legyenek. Ugyanakkor a növekedési pólusokat irányító intézményi keret is úgy kialakítandó, hogy olyan struktúrákat alkalmazon, amelyek a helyi közösséget is mobilizálhatóvá teszik, így megnyerve a helyi és a központi támogatást. Nagyobb hangsúlyt kell tenni a kapacitásépítésre, és fontos, hogy ezeket az intézményeket beágyazzuk a megfelelő környezetbe. Végezetül pedig a szakpolitikák korrelációját javítani kell hiszen ez a politika voltak éppen a térség gazdasági motorjaként értelmezhető, és ezért nagyon fontos, hogy a gazdaságfejlesztési politikát is támogassuk. Akár az iparpolitika vagy a magánágazat politikáját is bevonjuk. Így kiem, kiegészíthetjük a növekedési pólusokra vonatkozó politikát, és katalizátorként működtethetjük az egész gazdaság fellendülés érdekében. Most néhány következtetés a növekedési pólusokra vonatkozó politikát folytatni kell. Az EU 2020-as stratégia elkötelezi magát az intelligens, fenntartható és inkluzív vagy integratív növekedés mellett, és ezeket a szempontokat egy-két zászlós hajó kezdeményezéssel kell megvalósítani, megvizsgálva, hogy a grósz pólok vagy a növekedési pólusok milyen szerepet játszhatnak egy célok elérése érdekében, úgy, hogy hangsúlyozzuk a specifikus teritoriális szempontokat, nem feledve a növekedési pólusok kiterjedt megközelítését. A növekedési pólusok Ban vannak például a legnagyobb felsőoktatási intézmények és a legjobban teljesítő intézmények, az ipari cégek eh, legtöbb része hét nagyvárosban és a fővárosban található, ezért a növekedési pódomusokra irányuló beruházások segíthetik, ezeket segíthetik a Youth on the Move és más európai programok is. Az európai 2020-as eh, energiahatékonysági kezdeményezések is javíthatják a városi térségek energiafelhasználását. A forrás hatékony Európa kezdeményezés pedig segíthet a közlekedési rendszer jobbá tételében, környezetbarátabbá tételében, a városi térségek eh, ugyanis az energiafelhasználás 80%-ért felelnek. Ezért a Gross Pól, vagy a növekedési pólus kezdeményezéseket az Európa 2020 stratégiába kell ötvözni. Végezetül pedig a Gross Pólok az iparpolitikai kezdeményezések nagyszerű eh, befogadó helyei, és a magáncégek is nagy hasznot húzhatnak ezekből a növekedési pólusokból. A közlekedést, az üzleteket, a vállalkozásokat támogató szakpolitikákat pedig úgy kell kialakítani, hogy a messze menő és messze mutató céljainknak feleljenek meg. Az Európai Bizottság átlátja a városi dimenzió fontosságát, és ezt megjeleníti az új csomagban is főleg a 2014-2020-as kohéziós politika kereteiben, ahol a városi fejlesztést jobban hangsúlyozza a bizottság, és arra biztatja a tagállamokat, hogy a városi beruházásokat támogassák. Ideális esetben az integrált területi megközelítést nem az EU alapok megcsapolásának eszközének kell látni, hanem sokkal inkább a helyi szinergiák megtalálását és a regionális együttműködés támogató emeltyűnek vagy eszköznek kell tekinteni, melynek persze nem utolsó sorban haszna az, hogy az Európai Uniós forrásokat is kihasználhatjuk. Hiszen egy városi közlekedési rendszer kialakítása minden bizonyal finanszírozható majd különböző EU alapokból, és így kiegészíthető a finanszírozás európai forrásokból. Nagyon fontos persze, hogy a az európai alapok felhasználását célirányosan végezzük el. Köszönöm szépen. Hát köszönjük szépen. És most pedig Alda Szóla asszonynak adom meg a szót. Tessék, parancsoljon. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, my name is Alda. Jó napot kívánok, Alda Uzola vagyok. Lettországból jövök, és egy környezetvédelmi NGO-t, nem kormányzati szervezetet képviselek, amely Közép-Kelet-Európában dolgozik. Ez a CEE Bankwatch Network. Előadásom tehát nem csak a lett példára épül, hanem betekintést ad más közép-kelet-európai országok tapasztalataiba is. Hozzászólásom persze sokkal inkább a civil társadalom ér, eh, látásmódját jeleníti meg, de úgy gondolom, hogy eh, kijelenthetjük, hogy szereztünk bizonyos tapasztalatokat. 2004 óta az EU alapok eh, felügyeletére figyelünk, és nagyon fontos, hogy levonjuk a megfelelő tanulságokat ebből. Hogy mutassam meg önöknek rögvest ezt az Európai Bizottság által készített diagramot, amely az EU finanszírozás jelentőségét mutatja meg a közép-kelet-európai országokban, a baloldali országok, illetve itt láthatjuk, hogy az össz köz, közberuházásokban az EU alapok hány százalékkal vesznek részt közép-kelet-európai országokban 50% az átlag, de bizonyos országokban sokkal magasabb, például Magyarországon. Ezért gondoljuk azt, hogy a társfinanszírozásra szükség van, de éppen ezért fontosnak tartjuk azt, hogy ezt a pénzt a leghatékonyabban költsék el. Lássuk, milyen tanulságokat vonhatunk le arról, illetve hogy hogyan látják a civil szervezetek a tanulságokat. Nem akarom megismételni azokat a kérdéseket, melyekről itt már beszéltek. De persze az országok tanulnak a saját hibájukból. Sok nem szándékos hibát követtek el, amikor az önkormányzatok rugalmasabbá akarták tenni magukat, és igyekeztek az igazi igényekhez igazítani a kiadásaikat, és bizony néha a kiadásokat nem jogszerűen adták ki, ráfordításokat nem jogszerűen adták ki. Persze egy-két helyen a korrupció veszélyéről is beszélni kell, és mindez persze az adófizetők kárára megy, hiszen ha kárpótlást kell fizetni, vagy vissza kell fizetni a támogatásokat, akkor ezt az adófizetők pénzéből, az adóforintokból teszi meg egy ország költségvetése. Voltak nevetséges projektek is. Hatalmas sport létesítményeket hoztak létre távoli területeken. E, egyszerűen azért, mert a pénz rendelkezésre állt, és nagy zolni kezdtek Hiányzott tehát a stratégiai megközelítés, reméljük tehát, hogy ezeket a helyzeteket el tudjuk kerülni a jövőben. Úgy gondoljuk továbbá, hogy a kohéziós politika fontosságát jobban el kellene magyarázni az állampolgároknak, meg kellene mutatni nekik, hogy például a környezetvédelmi beruházásokban nagyon fontos a EU-s források hozzájárulása jelentősen növelik például az életminőségét az embereknek. Meg kell magyarázni, hogy a kohéziós politika ugyanakkor a szociális összetartást, kohéziót és a gazdasági növekedés is támogatja. Azt is látjuk, hogy néha a szinergiákat nem sikerül megtalálni, és néha szükség volna arra, hogy a programokat jobban koordinálják. Voltak arra is példák, hogy az önkormányzatok leaszfaltozták az útjaikat, aztán egy új EU finanszírozott projektből szépen felszaggatták az aszfaltot, hogy új vízvezetéket fektessenek le az utak alá. Mondom, a koordinációra bizony nagy szükség van. És úgy gondoljuk, hogy ez idáig nem eléggé hatékonyan egyeztettek, koordináltak. Láttunk ugyanakkor pozitív fejleményeket is. Mondok egy példát. Lettországból. Az energiahatékonyság területéről egy nagy ö, lakótelepi házakban. Nem volt népszerű ez a program, amikor útjára indították 2009-ben de aztán a kormány és a gazdasági minisztérium nagyon komolyan vette a reklámozást. Egy komoly kommunikációs kampányban kezdte elmagyarázni a felhasználás előnyeit, lazítottak a szabályokon, és ez a program nagyon népszerű lett. és segített abban, hogy a gazdasági válság nem sújtott le olyan súlyosan a lakókra, a nagy bérházak lakóira, akiknek így a fenntartási költségeik csökkentek. Más országokban is hasonló pozitív tapasztalatokat szereztek ezekkel a programokkal, illetve azzal, hogy felhívják a lakosság figyelmét a programokban rejlő előnyökre. Elképzelhető, hogy egy program eleinte nem népszerű, hát akkor pedig erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy megismertessék a programban rejlő előnyeket a lakossággal, az emberekkel. Néhány szót szeretnék szólni még a kisebb projektekről. Gyakran a politikusok szívesen állnak oda a nagyobb programok mellé, ezek látványosabbak, láthatóak, jobban profilírozhatja magát egy politikus, hogyha kardoskodik egy ilyen nagy léptékű program mellett. De sokszor bizony a kis programok azok, amelyek működnek, amelyeknek kihatásuk van, és amelyek a szociális összetartáshoz hozzájárulnak. Például a LEADER programok, ahol különböző szereplők együtt egy stratégiai módon kezdenek gondolkozni arról, hogy a helyi gazdaságot hogyan fejleszthetik, hogyan hozhatják helyzetbe. A nagy projektek kockázatáról elhangzottakat nem akarom megismételni, hiszen ezt erről ma már hallottunk eleget. Például a korrupció veszélyét kell kiemelni. Bizony a korrupció általában a nagyobb projektekkel függ össze. Nagy, az is nagyon fontos, hogy a pénzt, pénzt a rendelkezésre adó pénzt a megfelelő időben el is költsék. Milyen prioritásokat látunk a 2014-2020-as időszakra? Három prioritást látunk, három megközelítést szeretnénk jobban érvényesülni látni. Egyrészt a partneri megközelítés a programozásban, a programok kialakításában. Néhány kollégám már említettem, hogy a partneri kapcsolat, a partnership angolul nagyon fontos. Jelentős előrelépéseket értünk el, egy-két országban még nagyobb lépéseket tettek, mint másokban, de úgy gondoljuk, hogy ha a helyi önkormányzatokat, a szociális partnereket, a civil szervezeteket jobban bevonják a program előkészítésbe, akkor jobb programok, kiegyensúlyozottabb programok jönnek létre, sikerül a veszélyeket elkerülni már esetleg a programozás fázisában is. Ez pedig eredményorientáltabb megközelítéshez vezethet. A partnerség nem csak a programozás, hanem a végrehajtás területén is nagyon fontos. És itt is helyzetbe kell hozni a helyi, a helyi hatóságokat és a helyi vagy szakértelemmel rendelkező civil szervezeteket, akár ellenőrző, akár nyomon követő szerepet lehet nekik adni. Ezzel minden szereplő maga, jobban magáinak érzi majd ezeket a programokat. Második ajánlásunk, második reményünk az integrált megközelítésre vonatkozik. Korábban már említettem a líder megközelítést, valamint a CLDD, a Community Led Local Development, a közösség által vezetett helyi fejlesztés megközelítését támogatnánk, Sajnos ezt a CLDD-t ez idáig nem sokan alkalmazzák. Szlovákia azonban jó példával jár elő a CLDD alkalmazásában. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a megközelítéssel sokkal jobban fel lehet ismerni, meg lehet szólítani és meg lehet válaszolni a helyi igényeket jobban be lehet vonni a helyhatóságokat, a helyi önkormányzatokat, a helyi szereplőket, és sokkal jobban lehet koordinálni a fellépést, elkerülendő, hogy egyik nap le, a másik nap meg légkalapácsokkal essenek neki, amint említettem. Az eredményorientáltság fontosságáról már beszéltek. Nagyon fontos. Ez új programozási időszakban ez mint hogy én sok program kialakításában vettem részt, azt mondhatom, hogy ez idáig ezt az orientáltságot nem látjuk megjelenni. Nem látjuk, hogy ez egy igazi döntési szempont lenne a bizottság részéről. Örülnénk, ha ez megerősödne. Utolsó szempontom a horizontális elvek megerősítése a környezetvédelmi fenntarthatóság szempontjait integrálni kell minden programba horizontálisan. Végezetül, végezetül tehát, hiszünk abban, hogy a kohéziós politika egyben koherens is kell, hogy legyen. Meg kell akadályozni, így más EU szakpolitikákba ütközöm, mondjuk a környezetvédelmi, vagy az éghajlatvédelmi szakpolitikákba. Ezen felül az EU 2020-as stratégiának is jelentős része az éghajlattal foglalkozik, illet, és meg kell akadályozni, hogy a kohéziós politikai intézkedések az éghajlatvédelmi célokat aknázzák, ássák alá. Vannak bizony néha olyan kohéziós politikai intézkedések, melyek veszélyeztetik az éghajlatot, itt érdemes bevonni, jobban bevonni a döntés előkészítésbe a környezetvédelmi, a civil szervezeteket, Néha pedig azt is láttuk, hogy a szép szavaktól hemzsegnek a pályázatok, a híres, hírhet elhíresült európai szakpolitikai kulcsszavak tól hemzseg a szöveg, de bizony az ördög a részletben rejlik. Mondjuk nem minden megújuló energiai projekt jó a környezetnek, vagy az éghajlatváltozás kihívásaihoz való igazodás nem mindig szolgálja valóban az éghajlatváltozás elleni munkát. Vannak tehát ilyen visszásságok, melyeket a civil szervezetek nyomok követnek. Ennyit akartam mondani, köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Jacek Valandowski úr következett a, te a Technopolis Group képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselő urak, hölgyek, hölgyeim és uraim. Az előadásomat az innováció köré szeretném csoportosítani. Az Európai Unió strukturális alapok szerepe a kutatási és technológiai fejlesztési infrastruktúra növelésében a közép-kelet-európai országban ez a cím. Néhány fontos kérdést tennék fel, és azzal foglalkozni, hogy mi a hatása az innovációs politikáknak, amelyeket a strukturális alapok támogatnak. innovációs politikát figyelünk meg 200 régióban a Technopolis Group nevében. Az elmúlt 30 évben keresztül követtük az innovációt a tagállamokban. Egy gyors megjegyzés, hogyha megnézzük az elfogadott szakpolitikai válaszokat, akkor láthatjuk, hogy elsősorban kínálati oldalúak voltak ezek, Például új laboratóriumokat, új épületeket építettek, de új kutatási programok is indultak. Hogyha megnézzük a társaságok támogatását, akkor láthatjuk, hogy a támogatási rendszer elsősorban az egyén, egyéni ö, kedvezményezetekre, tehát cégekre irányul. Tehát komplex mérésekre van szükség, amely ki tud terjedni a különböző cégekre, hiszen itt egyéni kedvezményezettekről van szó. Megfigyelhetjük azt a tendenciát, hogy imitálják a klaszter politikákat az Európai Unió különböző régióiban. Hogyha megnézzük jobban a részleteket a támogatási eszközökkel kapcsolatban, láthatjuk, hogy nem figyelnek igazából az innováció irányítás fejlesztésére, hanem inkább az emberi erőforrásra. Most, hogyha elmozdulunk a kormányzás kérdése felé, akkor nem nevezhetjük ezeket különösen hatékonynak, még sokat tennivaló. Számos korláttal lehet találkozni a végrehajtás során. Nem csak EU-s korlát ez, hanem sokszor nemzeti értelmezés jelenti ezt a korlátot, tehát ez nagyon komplex. A pénzügyi megoldási rendszer, a garancia és kölcsönalapok tökéletlensége hiányossága is jelentheti ezt a korlátot. Hogyha megnézzük a megbízható tényalapú értékelést, akkor itt is van még fejlődni való, és ezzel kapcsolatban az utolsó megjegyzésem, hogyha megnézzük a régiókban, hogy hol vannak a jelenlegi programok, akkor láthatjuk, hogy a helyi irányítás koordinálása és a központi irányítással való egyensúly megtalálása is még hagy kívánni valót maga után. Néhány országban ez még megoldásra vár. Megnéztük a tematikai specializációt, koncentrációt, stb. a közép európai országokban. Igaz, hogy elkezdődött ez a folyamat, de a módszer el, elég hagyományos, tehát itt is mindenképpen lehetséges a fejlődés. Rátérve azt, hogy az innovációs politika hogyan változtatja meg a regionális innovációs rendszereket, jobb oldalon láthatjuk a regionális innovációs eredményjelzőt, ez az innovációs indikátorokat tartalmazza, jobb oldalt látjuk a regionális innovációs monitort, amely mintegy 200 régióra kiterjed. A mi csapatunk célja az, hogy megvizsgálja és megértse az indikátorokat is, valamint a szakpolitikák felmérését is. Mindegy száz regionális munkatársunk van az EU régiókban. Nézzük meg a trendeket gyorsan. A főbb teljesítmény mutatókat szedtem össze, hogyha megnézzük a 15 tagállamot, az EU 15-öt, akkor láthatjuk a trendek alakulását, valamint a másik táblázatban az EU 12 tagállamot. 160 milliárd euró a EU15-nél elég szerény teljesítmény. Hogyha megnézzük a mintázatokat, 95 től kezdődően vannak adataink. Jobb oldalon láthatjuk, hogy a 12 tagállamban majdnem 50 százaléka szerepel a vállalkozásoknak. Nincs sajnos időm, hogy ezt részletesebben elmagyarázzam, de hogyha strukturális jellegű hosszú távú indikátorokat vizsgálunk meg, akkor azt látjuk, hogy nincs jelentős változás a Kelet-Közép-Európában. Hogyha megnézzük azon vállalkozások méretét, amelyek az innovációba befektetnek, mi a helyzet a szakpolitikák hatásosságával kapcsolatban. Nézzük meg az itt hangsúlyozott prioritásokat, ezer támogatási intézkedés eredményét gyűjtöttük itt össze. Az első kategória, hogy túl korai a megítélés, az intézkedés sikerességének a megítélése. Tehát nem ítélhető meg, hogy a hatás elért. -e. Itt a hatásosság még viszonylag kicsi, és általánosságban nem értékelhetjük ezt pozitívnak. Itt a regionális innovációs statisztikai adatokat hasonlítjuk össze a regionális innovációs eredményjelzővel. Ezek az adatok pozitívabb értékelést mutatnak a regionális innovációs politikák minőségéről és hatásosságáról, a vezető régiókban pozitívabban értékelik ezeket. Azt láthatjuk ebből, hogy a következő régiókban egy kicsit kevesebb a pozitívan értékelt intézkedések, és az utolsó kettőben ez még rosszabb ez az arány négy kulcs üzenetet ad ez az EU régiók közötti innovációs szakadék megszüntetése továbbra is kihívás. Ez a feladat bonyolultabb, mint amilyennek tűnt. a, és a hatásos szakpolitikák valóban eredményesek le, lehetnek ez a támogatási intézkedések, amelyek a, az EU, 200 EU-s régióban szerepelnek, ezt mutatják. Különféle tényezők játszanak szerepet, ezért lineáris hatásról nem lehet beszélni, de igenis van a hatása az EU támogatásnak, tehát ez nem tűnik el a semmibe, hanem ennek igenis van a hatása, pozitív vagy negatív és az innovatívabb régiók inkább jobb minőségű innovációs politikát folytatnak, ez megállapítható. Az innovációnál nagyon fontos a megfelelő rugalmasság, válaszképesség, ahogy a kormányzat megfelelőképpen reagáljon. Ez fontos az értékelés szempontjából is. A különböző innovációval foglalkozó szervezetek esetében fontos ez, amelyek irányítják a folyamatot. Az utolsó üzenet, hogy fontosabb a tényalapú értékelés, és hogy az eredmények a tanulási folyamatba bevonódjanak. Köszönöm a figyelmüket, itt láthatják, hogy milyen címen találnak további tájékoztatást. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Tessék, lehet kérdést feltenni. Köszönöm, elnök asszony. Nem könnyű a kérdésem, és biztos nem könnyű válaszolni rá lehet vitatkozni róla. Ozola asszonynak és Becsler úrnak címezném a kérdést. Persze különböző a közigazgatási szerkezet a különböző tagállamokban, és persze különböző a megközelítés, és ez lehet centralizált, vagy decentralizált. Tehát különbözőek a munkamódszerek. Néha a problémánk van a koordinációval, és ez itt el is hangzott. Egy viszonylag kisebb országban, hogyha egyetlen ügynökség van, és egy egységes megközelítés, ez néha hatásosabb. Ezt mindenképpen láttam Észtországban. Egy nagy országban természetesen ezt nem könnyű, könnyű így megvalósítani. Az lenne a kérdésem, hogy vannak-e más példák más kelet-közép-európai országokból, tehát az új tagállamokból, amelyek illusztrálják az előnyeit és a hátrányait ennek a két megközelítésnek? Köszönöm, Jevgenyi. Hadd mondjam el, hogy még 6-7 előadónk van, úgyhogy hosszas megjegyzésekre nincs szó. Kérem, hogy fogják rövidre a kérdéseket. Vostinára úr. Köszönöm, elnök asszony. Minden, amit hallottunk, megerősíti a valóságot. Ezt Valendowski professzornak címezem. Ezen kívül hadd mondjam el, hogy a Fripto úrnak mondom, az integrált megközelítéssel kapcsolatban Románia hogyan tudja levonni a tanulságokat, és hogyan tudja előkészíteni a jövőt a végrehajtás szempontjából hogyha az integrált megközelítést alkalmazzuk a városfejlesztésnél. A második kérdés, hogyan irányíthatjuk ezt a több alapot magában foglaló projektet, hiszen infrastruktúrális szempontból Romániának problémái lesznek. Mit és mikor tegyünk annak érdekében, hogy elkezdhessük, ha nem is január 2014. január 1-én, de valamikor hogy gondoskodhassunk arról, hogy a végrehajtás sikeres legyen. És végül a fejlesztési pólusokkal kapcsolatban nagyon jól ismerem ezt a helyzetet, de ami mögötte rejlik, az már nem ilyen jó hír. Először is a döntéshozási folyamat nem volt teljesen demokratikus. A kiválasztottakon kívül, a kiválasztott nagyvárosokon kívül nagyon kevés más szereplőnek volt beleszólása és ezen kívül városfejlesztési stratégiára és energiapolitikára továbbra is szükség van országomban. Hiszen ezek a fejlesztések összefüggenek. Köszönöm. Köszönöm. Még egy apró kérdésem van a román kollégához. Hallottam, hogy az irányítás ellenőrzési rendszereket önhatalmulag megváltoztatták, és ezt el, el, elfogadta a bizottság. Lehet, hogy ez az oka annak, hogy, két, hogy több mint kétszeresével le vannak maradva az abszorpció tekintetében. Az irányítás ellenőrzési hatóság, illetve rendszer kétszeri ö, megváltoztatása lehet -e ennek az oka? Köszönöm, Albrecht úr. Technical. I would like... Kérdésem és a technikai megjegyzésem is lenne, a titkárságot kérdezem, hogy nem lehetne máskor előre tájékoztatni az előadókat, hogy itt nagyon kicsi képernyőink vannak, hát nagyszerűek, de nem tudjuk elolvasni, amiket kivetítenek ide, mint máshol, ahol esetleg nagy képernyőkre vetítik ezt ki. Úgy gondolom, hogy ez fontos probléma. Nincs mindig ilyen nagy vásznunk, ahol ezt ki tudják ezt vetíteni. És akkor így talán elküldhetnék számunkra az előadásokat, hogy utólag el tudjuk ezt olvasni. Aztán van egy kérdésem, amire nem tudom, hogy ki az, aki válaszolni szeretett, talán John, hogy továbbra is érvényes-e E, ez a kategória, hogy Közép- és Kelet-Európa. Ez egy ma is még érvényes, hasznos kategória, politikai vagy más szempontból ugye vannak Közép-Európa, vannak az új tagállamok, ez egy politikai kategória, tehát a berlini fal mögötti régió. Nem hallottam soha, hogy Málta vagy Ciprus új tagállam lenne. Őket nem apostrofálják így. Van Közép-Kelet-Európa, van az EU-12, vannak az új tagállamok, az EU-15-ök, a kérdés az, hogy továbbra is -e ez a fajta kategorizáció. Van -e valami különleges sajátosság a közép- és kelet-európának kutatási szempontból, ami alapján ezt így kategóriaként külön lehet kezelni, vagy pedig azt kell, hogy mondjuk, hogy nem, sajnos ez nem így van, ezt nem lehet így, nem érdemes így külön választani. Tudom, hogy a mi bizottságunk e, adta ezt a felkérést, de elemzési szempontból érvényes -e ez a kategória, vagy másképp kellene megközelítenünk ezt? Jannak csak annyit szeretnék elmondani, hogy, hogy én, az én szempontomban, vagy az én helyemen én hallok olyasmit is, amit te esetleg nem hallasz. Amikor az EU15-ről beszélnek, akkor ugye nem a mi tagállamainkra beszélnek, de ma nagyon sokszor a mi tagállamainkról esett szó. Szóval tehát a, a mi fogalmainkat sokszor ráerőltetjük másokra, és sokszor úgy érezzük, hogy a mi tagállamunkról van szó, és elkülönítjük ezt. Következő az eszó. Nem tudom, hogy beszéltek a svédül. Igen. Igen, akkor svédül szólok. Rendben? meghallgattam a nagy-nagy érdeklődéssel a különböző előadásokat, és úgy gondolom, hogy az őszinteség nagyon fontos, és az is, hogy meghallgassuk egymást. Hiszen itt nem csak egy kis csoportról van szó, nem csak a kormányoknak kell odafigyelni, hanem mindannyiunknak meg kellene hallgatnunk egymást, jó lenne a nemzetközi szinten is mindenki meghallgatná magát. Például a partnerség Lettországgal, ez úgy gondolom a jövőben is fontos lehet. És fontos, hogy ezek az elvek mindenhol megjelenjenek, valamennyi szereplőt, valamennyi érintettet be kell vonni a különböző programok kidolgozásába. Nagyon sokan ugye helyi szinten részt vesznek a különböző szervezetek munkájában, nekik is együtt kell működni, őket is be kell vonni. Én egy kis svéd, orsz, svéd város polgármestereként láttam, hogy hogyan működik ez. Igen, sokat kellett küzdeni, de fontos volt mindenkit bevonni a döntésekbe. Igen, és különböző hivatalnokok ellen, különböző szervezetek ellen harcot kellett folytatnunk, de hát úgy gondolom, hogy egymástól tanulnunk kell, itt vannak távlatok, így a jövőben biztos, hogy jobban tudunk majd működni. Köszönjük szépen, most Joachim Celler kapja meg a szót. Köszönöm szépen! Köszönet a négy szakértőnek, és akik bemutatták nézeteinket, nézeteiket, az elemzéseiket. A kohéziós politika struktúrája, amely ugye még a következő programozási időszakban is e, megmaradt számunkra. Ennek az lenne a célja, hogy a kevésbé felelt tagállamok hát segítsük abban, hogy utól érjék a fejlettebb régiókat, és javítsanak a helyzetükön. Nyugat és Dél-Európában is vannak példák arra, hogy az eredmények nagyon változatosak, sok-sok milliárd strukturális támogatásban részesült ezek a régiók, és mégsem sikerült a lemaradás az európai átlagtól csökkenteni. A másik oldalon viszont a strukturális alapokat számos esetben arra használták fel, hogy a kormányzati célokat eh, megvalósítsák. Vannak ugye nagyon erősen központosított államok, ahol a kormány infrastruktúrális elképzelését leginkább az útépítéseket ezekből az alapokból valósította meg, és sok esetben azonban számomra itt felmerült a fenntarthatóság kérdése. Az önök előadásaiban hallhattam, hogy, hogy a közép és kelet, illetve dél-európai tagállamok esetében ezek a veszélyek, amelyeket mi Nyugat-Európában megéltünk, szintén megjelennek, illetve nem sikerült elhárítani teljes mértékben az ilyen típusú veszélyeket. És hát saját szememmel is meggyőződhettem arról a helyszínen, hogy hogy sok-sok millió euróért szennyvíztisztítókat húznak fel ott, ahol még a csatornázás sincs kiépítve az adott városban vagy régióban, és akkor felmerül a kérdés, hogy a szennyvíztisztító berendezések ilyen körülmények között valóban be tudják-e tölteni a szerepüket, nem pedig túl korán épültek-e meg ezek. Hiszen nyilván az a német vállalkozó, aki 17 hát millió euróért megépítette ezt a berendezést, örülni fog a bevételnek, de hogy valóban értelme van ennek a befektetésnek, az már egy másik kérdés. Ezen ciklusban felmerült az a probléma is, hogy nagyon sok tagállamban eh, éppen az ilyen megkérdőjelezhető célokra használják fel a strukturális alapokból származó forrásokat, és hát itt eh, részben ugye nagyon udvariasan beszéltek erről, de hogyha a következő programozási időszakban ezeket a problémákat nem sikerül megszüntetni, akkor ezek még inkább fel fognak erősödni, és hogyha felteszik nekünk a kérdést, hogy, hogy az Európai Uniós szinten rendelkezésre álló forrásokat valóban arra fordítják el, hogy a belső piac elmélyülhessen, és a globális szintéren Európa erősebbé váljon, hát akkor nem biztos, hogy pozitív választ tudunk adni. Éppen ezért kérdezném, hogy milyen tanácsaik, javaslataik vannak arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnánk a tagállamokra nagyobb nyomást gyakorolni, hogy, hogy pontosan ez ne történjen meg a jövőben. Én itt igazat adok a svéd kollégának is, igen, a jobb koordinációra lenne szükség a régiókkal. És nem úgy kell a növekedéshez hozzájárulni, hogy folyamatosan mindenhol utakat építenek, ott, ahol egyébként nem biztos, hogy szükség lenne rá. És eh, tehát a fenntartató hosszú távú hatás, hogy az adott régió gazdasági szerkezete javuljon, az ilyen esetekben nem biztos, hogy megvalósul. Nyilvánvalóan a tudomány, kutatás bevonása, összekapcsolása a termelése, úgy gondolom, hogy ez egy jó kiindulási pont lehet, de sajnos a közép- és kelet-európai tagállamokban úgy látom, hogy ez még nagyon alacsony szinten alakult ki, és lehet, hogy ezt még inkább előtérbe kellene helyezni. Köszönöm szépen, magamnak is megadnám a szót, Lewandowski úrhoz lenne egy kérdés. Ugye a közép- és kelet-európával kapcsolatban elhangzott, hogy az innováció leginkább ilyen egyedi vállalati kézben van, nincsen együttműködés, vagy nagyobb mértékű koordinációra. Talán ezt részletezhetné, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, vagy mi lehet a hátterében, hogy itt a hagyományok, a hierarchikus hagyományok vezetnek ehhez, vagy hiányoznak az ehhez szükséges erőforrások, tehát, illetve elmozdulnak-e a hálózatépítés, a kapcsolatépítés kidolgozott a formái felé, vagy sem. Nem tudom, hogy ki kíván először válaszolni, talán először John, aztán a bizottság kíván a szót kapni, úgy látom nem, akkor John. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket, azokat választottam ki, amelyek nem, nem, nem csupán könnyűek, de talán inkább hozzám is intézték őket. Nem tudom, hogy jól mondom-e a nevét a válaszoknak, de ugye itt eh, szó esett a mérési kapacitásokra. Igen, a, a regi és a foglalkoztatás, főigazgatóság foglalkozott ezzel a problémával. Hát a közigazgatási kapacitások megvizsgálása az ugye fontos, hogy a humán erőforrások és más erőforrások minősége milyen, a különböző eljárási rendszerek, a szerkezet, a stabilitás, mindezek ide tartoznak. És hát nyilvánvalóan egy tanulási folyamatról is beszélhetünk itt ugye a tapasztaltakat alkalmazni kell, az alapján ki kell igazítani esetleg a folyamatokat. És aztán ott van a közigazgatási kultúra eh, tágabb értelemben, amely szintén fontos. Mindenesetre bizonyítékok is azt mutatják, hogy a kisebb országok jobban teljesítenek a közigazgatási kapacitások és eredményesség tekintetében. Az intézetben megvizsgáltuk ez 2000 és 2008 között, és azt láttuk, hogy a közigazgatási teljesítmény tekintetében Észország, Lengyelország és Lettország nagyon jól teljesített. Ez viszont akkor lehet, hogy ellentmond a kis és nagy országok szembeállításának, de talán itt a decentralizáltság az, ami döntő tényező lehet. Ez is jelentősen jelen van, és Litvánia és, Észtország más tekintetben is nagyon jól szerepelt. Aztán Jan Olbricht beszélt arról, hogy egyáltalán érvényes -e ez a kategorizáció, hogy közép- és kelet-európai országok csoportja. Hát igen, igen, valóban el lehet őket különíteni külön csoportként, itt nyilvánvalóan közös politikai szempontból is nézzük el, és a stratégia, a finanszírozás, támogatás szempontjából el lehet őket különíteni. De az elmúlt években itt azért sok változásra sorra került. Nem csak Lengyelországban, hanem számos tagállamban azt látjuk, hogy, hogy megpróbálják a hazai érdekek eh, igazítani a közös alapokból származó támogatások elköltését. Itt regionális fejlesztés is fontos kérdés, és szalacsony költségvetésű modelltől próbálnak az innováció alapú, magasabb szintű projektek felé elmozdulni. Ami a igazgatást és a végrehajtást életi, hát ezen a területen nem lehet ezeket az országokat most nagy mértékben elkülöníteni. Vannak olyan mutatók, amelyekben jobban teljesítenek ezek az úgynevezett új tagállamok, mint némelyik régi tagállam. Aztán Celler úr kérdésére, felvetésére válaszolva, itt az infrastruktúrális kiadásokról volt szó. Ha megnézzük, hogy a hogy mit tudunk, mit tapasztaltunk a régi tagállamokban, illetve az új tagállamokban, azt láthatjuk, hogy hogy a hiányosságok, vagy a nagy eltérések annak tekintetében, hogy, hogy milyen a források felhasználásának a minősége. Itt igen, felmerül, hogy a kérdés, hogy a forrásokat megfelelőképpen költik el. Van, amikor politikai vonzóerővel bír egy projekt, vagy valamilyen más politikai célt szolgál egy-egy projekt, de de de tulajdonképpen ez egy nagyon egyszerű beavatkozás a politika részére, vannak ennél összetettebb beavatkozások is a források felhasználásában. Persze az a kérdés, hogy itt a parlament mit tehet, és hogy a következő programozási időszakban szeretnénk-e eredményorientáltabb modellt alkalmazni, eredményorientáltabb politikákat látni és amit a parlament, különösen ez a szakbizottság megtehetne, az az, hogy az Európai Bizottságot támogatja először is abban, hogy hogy, hogy a helyszíni fejleményekről beszámol, hogy nagyon őszintén és nyíltan beszélnek itt a problémákról. Ez a szakbizottság és akár megtehetni azt, amit a Költségvetési Szakbizottság is tesz. Tehát, hogy egy kicsit a hangsúlyokat áthelyeznénk a közös politika eredményeinek értékelése során. Köszönöm szépen, John. Most pedig Friptu úr kapja meg a szót. Köszönöm, Köszönöm szépen a szót. Sunt într-adevăr câteva subiecte uh, adresate, să spunem, experienței române. Köszönöm tehát a szót. Egy-két kérdést feltettek a román tapasztalattal kapcsolatban. Nos, az integrált városi megközelítésre való felkészülésről azt mondhatom, hogy a területi fejlesztés nemzeti stratégiáját készítjék el, és ez a városi fejlesztés különböző szintjeivel függ össze. Tehát nagyon sok technikai része van ennek a stratégiának. Ám a második szinten, és talán az önök számára ez épp olyan érdekes lehet, mint az idáigiak, a programozási dokumentum elkészítése nagyon fontos, amely jobb korrelációt biztosít. Mondok egy példát. hogyha ezeket a projekteket egy közösségi fejlesztés keretében belül integráljuk, akkor egy célt szolgálhatnak ezek a projektek. A szegény vagy a kevésbé fejlett régiókra is kihathat ez. És így a szociális integrációtól kezdve egy sor további társadalmi problémát is megszólíthatunk-e megközelítéssel. Az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális és Kohéziós Alap eszközeit próbáljuk felhasználni integratív intézkedésekkel már a tervezés fázisában is. És igyekszünk tisztázni, hogy hogyan lehet a különböző projekteket finanszírozni, persze úgy, hogy betartsuk a szabályokat. Ám a legfontosabb eleme mindennek ez, hogy a pilot projekt, a kísérleti projekt során bevonjuk a civil társas, társadalmat és a helyi társadalmat, a helyi hatóságokat is, ha őket nem vonjuk be, soha nem fogunk az elszegényedő, leszakadó régiók problémájára megoldást találni. Meg lehet, hogy a tőke e térségbe áramlik, egy beruházás megtörténik, de hogyha nem érzik sajátjuknak, akkor ez nem lehet hasznos. Ami pedig a több alapra építő projektet illet, projekteket illeti, nos, ezek nagyon komplex rendszerek. Persze, a kiválasztás és végrehajtási mechanizmusokban mi mondjuk ki az utolsó szót, és igyekszünk ezt a széleskörű integratív megközelítést még a vidékfejlesztési programban is alkalmazni. És igyekszünk az integrált projektek segítségével segíteni azt, hogy a város és a vidéki térségek közelebb kerüljenek egymáshoz. És biztosítani akarjuk, hogy hosszú távú és fenntartható pozitív kihatással járjanak ezek a programok. Nos, ami a rendszer menedzsmentjét illeti, rendszer igazgatását illeti, az alapok általános koordinációjában erről nincsen ugyan szó, de hogyha jól értem, a kérdés inkább a közbeszerzésre vonatkozhat. Legjobb tudomásom szerint az igazgatás és ellenőrzési rendszert nem lehet anélkül megváltoztatni, hogy az Európai Bizottságot erről értesítenénk. Ők pedig a Nemzeti Audit Hatóságot tartják fenn Romániában, akik nyomon követik ezeket a közbeszerzési eljárásokat. Hogyha a közbeszerzésekről beszélünk tehát, azt mondhatjuk, hogy az igazgatási és ellenőrzési rendszerben nem volt változás. De persze felmerül az a kérdés, hogy hogyan értelmezzük a kérdéseket, hogyan értelmezzük a szabályokat. A kedvezményezett fogalmának értelmezésében különböző véleményeken voltunk, a Nemzeti Audithatóság és a Európai Bizottság, tehát ugyanazt a szöveget más-más módon értelmezte két hatóság. Nos, Románia, ennyit elmondhatok önöknek, egyszerre csak felismerte, hogy négy különböző fél más-más módon értelmezi ugyanazt a jogszabályi passzust, és ez igen nagy feszültséget keltett Romániában, ugye a hat, ezt tudják, a hat programot felfüggesztették, de mindennek egy oka volt. Az, hogy nem volt elegendő tapasztalatunk. És mindenki másként érték, ért, értelmezte a szöveget. Mindenki helyesen akarta alkalmazni a jogszabályt, de nem mindig a legmegfelelőbb módon értelmezték a szöveget. Bízunk abban, hogy amikor hogy ezek után most már mindenki megtanulta a leckét, levonta a tanulságot, és ennek megfelelően lép fel. Nem hozzám intézték a kérdést, de felvetette valaki, hogy az egyes intézkedések hasznosságát hogyan lehet mérni. Az er, illetve, hogy mennyiben változtatták az európai alapok a mm, helyzetet. Nos, megítélésem szerint a hatást mindig a prioritások fényében lehet értelmezni. Maximális hatást akarunk elérni? Vagy sokkal inkább egy olyan rendszert akarunk kialakítani, amely a hatáshoz vezet el. Hiszen mit ér az olyan projekt, amelynek nagy hatása volna bár, de nem tudjuk végrehajtani? Ilyen módon nem tudjuk a kihatást sem elérni, és vissza kell vennünk a becsvágyó célokból hiszen meg akarjuk akadályozni, hogy felfüggesszék a programot. Köszönöm. Köszönöm, megadom a következő felszólalónak a szót. Köszönöm szépen. Két észrevételem van. Az első, az előnyről, a központi ügynökség működésének előnyéről és hátrányára vonatkozik. Ezt hozzám is intéztek ezt a kérdést. Lettország kisország bár, és kollégám említette is, hogy az EU alapok alkalmazása, végrehajtása nagyon többé-kevésbé hatékony. Ennek ellenére hangsúlyozni szeretném, hogy mindez nem veszélyezteti az integrált megközelítést és a közösségi irányítású helyi fejlesztés elvét. Lettországban például a különböző városfejlesztési programokban ezt az elvet alkalmazták a közösségi irányítású fejlesztési programokat. Milyen előnyel jár ez a megközelítés? Nos, ez a helyhatóságok és a helyi szereplők kezébe adja a döntés jogát, vagy legalábbis a programok kialakításának lehetőségét. Például kiírnak egy tendert, és az egyes önkormányzatok, helyhatóságok vetélkedhetnek a finanszírozásért. Bár el tudom képzelni egyes, hogy a rendszerek is változnak, hiszen elképzelhető, hogy az egyik évben nem működik a támogatás, a másik évben igen. Ha tehát maguk a helyhatóságok dönthetnének, akkor ez hatékonyabb volna a pénzfelhasználás. Persze nem valamilyen bármilyen kiadásról, beruházásról beszélünk, hanem a tematikus listában sorolt és összegzett befektetésekről és beruházásokról beszélünk, melyeket a helyi döntésekkel célirányosabban is jobban lehetne kialakítani. Volt itt még egy kérdés az infrastruktúrális projektekről és a hiányzó hatékonyságukról. Teljesen egyetértek, hogy néha a költ, költségek nem hozzák meg a kívánt eredményt. Például a környezetvédelmi infrastruktúra, vagy a szennyvíztisztítás területén láttunk példát arra, hogy egy millió eurót kiadtak a szennyvíztisztítóra, aztán csak tíz háztartást kapcsoltak rá a szennyvízrendszer elvezető rendszerre tehát fontos, hogy a különböző szempontok ne csak a környezetvédelmit, hanem a gazdaságossági szempontot is figyelembe vegyék. Három lehetséges megoldást szeretnék felvázolni a problémára. Egyrészt érdemes volna az ideigi tanulságokat jobban levonni, az ideigi hibákból jobban tanulni, és ennek szellemében jobban célirányosabban, pontosabban és rugalmasabban kialakítani az új programokat, hiszen ma alakítjuk ki a rendszert, de hát lehet, hogy 2018-ra már teljesen más lesz a valóság, tehát egy rugalmassággal kell kialakítani a rendszert. Másodszorban a partneri kapcsolat nagyon fontos. Az Európai Parlamentben tudom, hogy erről a kérdésről már eszmét cseréltek, és a civil szervezetek elégedettek az eredménnyel. Azzal tehát, hogy a helyhatóságokat, az NGO-kat, a szociális partnereket jobban vonjuk be a döntés előkészítésbe és a döntésekbe. Végezetül a harmadik esély és lehetőség abban nyílik, abban rejlik, hogy az Európa az Európai Bizottság ellenőrizze nagyon szigorúan a partnerségi megállapodásokat, a végrehajtást, és kérdezem bátran rá arra, hogy jogosultak -e ezek a kiadások. És kérdezem arra is rá, hogy milyen eredményeket remélnek elérni Eh, ezekkel a kiadásokkal, és ahhoz, hogy általános képet, kap, képet kapjanak, hallgassák meg a szereplőket, a helyi szereplőket, az önkormányzatok képviselőit, a civil szervezeteket, így körvonalazva a megoldásokat. Köszönöm szépen, most pedig Lewandowski úr. Csak nagyon röviden. A módszertanról hogy hogyan monitorozzuk a programokat, ez nagyon fontos. A regionális innovációs eredménytábla, vagy scoreboard nagyon jó módszertant jelent. Ugye itt feltüntetjük a leading régiókat, a followereket, a vezetőket és a követőket és a enyhén vagy mérsékelten teljesítőket. Ez jó az az eredményjelző tábla, de látni kell, hogy mire, ejzi, mire élik az egyes szavak vagy eredmények mögött, milyen konkrét teljesítmény rejlik mögöttük, milyen innovatív cégek telepettek le például az egyes régiókban, hogyan értékezte el, hogyan növelte az ő jelenlétük a gyártást, az ipari termelést vagy a foglalkoztatást. Miközben lehet, hogy vannak más régiók, amelyek mondjuk inkább szolgáltatói szerepet játszanak, és ennek megfelelően kell kialakítani a funkcionális megközelítést. Azt kell tehát megértenünk, hogy mi rejlik az indikátorok mögött. Hiszen a régiók konkrét, hiteles intézkedéseket akarnak tenni, és látni akarják, hogy milyen intézkedések milyen kihatásokkal jártak. Ezért úgy gondolom, hogy a következő programozás ez irányba kell, hogy hasson. Ez pedig az elnökösszön kérdésére is visszautal. Mi szerint, hogy a kollaboratív megközelítés terjedőben van-e? Igen, terjedőben van, mondhatom válaszképpen, de túl lassú, ahogyan ez elterjed. Talán még egy másfajta gondolkodásra is szükség volna ahhoz, hogy jobban együttműködjenek a szereplők. Összességében persze a keretfeltételek teremtik meg az együttműködés lehetőségét. Például, hogyha mondjuk a kutatási infrastruktúrát úgy alakítják ki, hogy ez arra ösztönözze szereplőket, hogy együttműködjenek, akkor ez biztos az együttműködés malmára hajtja a vizet. Veszély van ugyanakkor abban, hogyha specializált térségekre, területekre koncentrálunk, úgy, hogy nem vonjuk le a 2007-2013-as időszak tanulságait, illetve hogy túlontúl mereven ragaszkodunk ezekhez. Fontos tehát a kölcsönös bizalom, és az is, hogy a különböző administratív kultúrák különbségeit át tudjuk hidalni és meg tudjuk haladni. Meg szeretném köszönni szakértőinknek ezt a roppant érdekes vitát. Különösen annak kontextusában volt érdekes ez a szakértői vita, hogy a két minisztert meghallgattuk előtte, és most az utolsó napi rendi pontra térünk rá. Remélem Sofia Eriksson Watershoot itt van, hiszen ő most az Európai Bizottság jelentését mutatja be nekünk egyenlőségek az oktatásban az EU régió között. Azután pedig a Regi eh, szakbizottság tagjainak mondom el az elnök közlendőjét. Köszönöm szépen, elnök asszony! Jó késő délutánt, vagy jó korástét kívánok a képviselőknek és a jelenlévőknek. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy a szakbizottság úgy döntött, hogy eh, meghívják a főigazgatóságunkat, hogy bemutassam ezt a tanulmányt. Vigyázat, szakadék. Egyenlőség, egyen, egy szóval egyenlőtlenségek az oktatásban az EU régiói között. A tanulmány fő felismeréseiről szeretnék beszélni, és elmondom, hogy milyen kihatással kell, hogy járjon ez az EU szakpolitikáira. A tanulmány hozzáférhető a neten persze, a bizottság honlapján, a sajtóközlemény is, de itt egy-két nyomtatott példány is itt van. Miért fontos ez a kérdés? Nos, azt hiszem, hogy kijelenthetjük, hogy bizonyítékokkal alátámasztható, hogy az oktatáson belüli regionális diszparitás vagy aránytalanság nem csak magában egy probléma, hanem a régiók közötti egyenlőtlenség get mutatja fel, nagy a korreláció a régió oktatási szintje és gazdasági fejlettsége között. Mindez, persze, azzal is járhat, hogy sok jól képzett ember elhagyja a régiót, kvázi az agy elszipkázás jelenségének adva be a derekát, elhagyják a régiót, és egy másik régióba mennek. És velük a régiót elhagyja a szaktudás, a szakértelem, és ez persze kihat a régiók fejlesztési lehetőségeire és versenyképességére. És ez egy komoly probléma, egy komoly kérdés, amelyel foglalkozni kell, mely kihat, átsugároz a szociális kohézióra is. Hiszen a gazdasági, az oktatási szint kihat a gazdaság szintjére, és ez pedig a szociális kohéziót is befolyásolja. Röviden tehát a jelentésünkről, melyet készítettünk, melyet egy-kettőjük már a kezében tart. A Neset készítette ezt a jelentést, a oktatás és szakképzés szociális szempontjaival foglalkozó szakértők hálózatának rövidítése ez a neset. Elméleti és egyben tapasztalati tanulságokat vontunk le, az Eurostat adatait és más forrásokból szerzett adatokat ötvözve és elemezve. A kutatói csoportot Danny Dorling és Dimitris Ballas vezetik, a Sheffieldi Egyetemről. Próbáltam őket meghívni, de sajnos nem tudtak eljönni, de higgyék el, hogy hűen és alázattal tolmácsolom a jelentés főbb felismeréseit. A jelentés több mint száz térképet tartalmaz, melyet, mely a regionális különbségeket mutatja meg az oktatás területén. Persze, az adatok tekintetében bizonyos korlátok is fennállnak, hiszen a legtöbb adat a NAC 2 szintre épít. Azokban az országokban, ahol nincsen több mint két NAC2, NAC2-es régió, ezek, ezekből nem tudtuk megfelelő adatokat gyűjteni. Az adatok nem mindig a legfrissebbek, a legmodernebbek, van, ahol 2010-esek, de ennek ellenére is úgy gondoljuk, hogy strukturális felismerésekre vezethet ez a térképrendszer tíz különböző indikátort alkalmaztunk, amely az oktatás, az esélyek kérdését veszi figyelembe, illetve az oktatáshoz való esélyek kérdését veszi figyelembe. Melyek a jelentés kulcs kérdései? Egyrészt próbáljuk megválaszolni, hogy egy Európára kiterjedő megközelítésnek melyek az oktatási előnyei, a második kérdésünk pedig az, hogy a belső elosztás tekintetében hogyan hasonlíthatjuk össze, az egyenlőtlenségek belső eloszlása tekintetében hogyan hasonlíthatjuk össze a tagállamokat. A harmadik felvetésünk pedig az, hogy milyen politikai válaszokkal tudhatjuk orvosolni ezen disparitásokat vagy különbözőségeket. Lássuk a térképet tehát. Az egyik képviselőtársuk felvetette, hogy túl minuskulus a, a térkép, túl kis betűkkel tüntetjük fel a számokat, elnézésüket kérem, az igazi kiadványban majd ez olvasható lesz. Lássuk tehát a különböző EU régiók közötti ö, adatokat. Az első indikátor az, hogy az alacsony képzettséggel rend, rendelkező embereket emberek arányát mutatja meg, az egész populációra vetítve. Vannak olyan térségek, ahol csak alacsony képzettségű emberek élnek, esetleg eh, valóban csak a általános iskolai képzettséggel rendelkeznek. Egy igazi észak-déli megoszlás tanúi vagyunk a térképen. Az egyenlőtlenség nagyon nagy például Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban és Portugáliában. Belgiumban is elég magas ez az arány. Ugye lilával tüntetjük fel Belgiumot. Elnézést még egyszer, hogy ilyen nehezen olvasható tók a fóliák. Lássuk ezeket a specifikus régiókat, ahol a legmagasabb az alacsonyan képzett emberek aránya. Alan Tehó, Portugália, Kentro, Portugália, Maduro, Spanyolországban és folytat, azaz extra Maduro, Spanyolországban is folytathatnám. Ezek a legrosszabbul szereplő térségek. A legalacsonyabb aránya az alacsonyan képzett eh, embereknek, például a prágai régióban van, aztán egy sor német régió következik. Nézzük most ugyanennek a kérdésnek a másik oldalát, a magasan képzett eh, emberek részarányát a lakosságon belül. Itt egy kicsit vegyesebb már a kép. A térképen tehát azt látjuk, hogy az felsőoktatási diplomával rendelkező lakosok aránya mekkora az egyes térségekben. Sokkal szórtabb, osztottabb a térkép. A leg az egyes régiókban láthatjuk, hogy a legmagasabb eh, részarányban, mondjuk belső Londonban rendelkeznek az emberek eh, egyetemi végzettséggel, a Brabant Vallon tartományban, Stockholmban, eh, vagy pedig a Flám Brabanti régióban. Ugyanez statisztikában a sereghajtók csupán 7-es százalékkal Severo a Csápad Csehországban, vagy Muntenia Romániában, vagy az Ausztai völgyben Olaszországban 8,3%-os csak az egyetemi végzettségek aránya. Lássuk most a diszparitást a magas és az alacsony képzettségűek között, illetve lássuk az élethosszig való tanulásban való részvételi arányt, a munkaerő és munkavállaló képzés és átképzése tekintetében ez egy fontos mutató, és láthatjuk itt hatalmas a disparitás Európában. Nagy az aránytalanság. Észak-dél-kelet megoszlás tanúi lehetünk itt. az élethosszig való tanulásban való részvétel Dániában, Finnországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban a legmagasabb, míg a legalacsonyabb részvétel Európa dél-keleti részeiben található. Vannak olyan területek, például Bulgáriában, Szeverozapadán, ahol 0,27%-os a részvétel az élethosszig való tanulásban vagy Szterelna, Eliada, Görögországban. Sőt, sorolhatnám még ezeket a nehezen kimondható, főleg a kisbetűk okán nehezen kiolvasható régiókat, miközben nagyon sok Egyesült Királyságbeli és Skandináv régióban nagyon magas a élethosszig való tanulásban való részvétel aránya. Hoverstaden Dániában áll az első helyen, vagy ismét Inner London, vagy London belvárosa áll a második helyen. Végezetül pedig a régiókat hasonlítjuk össze. A földrajzi hozzáférhetőség tekintetében milyen könnyű elérni a felsőoktatási intézményeket azt mutatjuk meg, hogy hány százaléka a lakosságnak 60, 100, 60 percen belül érheti el a legközelebbi egyetemet. Mondom, ez csupán egy földrajzi szempont, amelyet alkalmazunk, de mégis csak érdemes megvizsgálni, hogy hol mutatkoznak igazi hiányosságok. Bulgária, Severosapadan, vagy a Ciudad Autónoma de Melilla Spanyolországban 94,2 a mutatószám. De hát persze óvatosnak kell lenni ez érték, értékeléssel, hiszen egyre több program uh, távoktatást folytat, vagy pedig a Open Education elveit követi. The northern parts of Europe, um, northern Finland, northern Sweden, but we also... Említhetném Észak-Finnországot, uh, Észak-Svédországot, uh, itt uh, nagyon jó az eredmény ebből a szempontból. Nézzük most azokat az indikátorokat, hogy mi történik az egyes tagállamokon belül. Itt a jelentés megvizsgálja a legjobb és a legrosszabb teljesítményt felmutató régiókat egyes országokon belül. Ugyanazokat az indikátorokat használjuk. Kezdjük az alacsony iskolai végzettséggel. Itt azt láthatjuk, hogy láthatjuk azoknak az országnak a listáját, ahol a legnagyobb a különbség a legjobb és a legalacsonyabb eredményt, illetve százalékat mutató régiók között. Elzászban a legalacsonyabb. Ez az eredmény, illetve Korzikán a legmagasabb, tehát Franciaországon belül a legnagyobb ez a különbség, utána jön hol, ö, ho, Görögország, Spanyolország, Románia. Itt is nagyon nagy a különbség az egyes régiók eredményei között. Alacsony ez a különbség Szlovéniában, Írországban, Szlovákiában, Ausztriában és Finnországban. Ezeket az indikátorokat persze óvatosan kell kezelni, hogy hiszen hogyha van egy nagyon kiváló teljesítményt mutató régió, vagy egy kiemelkedően rossz mutatókat produkáló régió, akkor ö, mindenképpen nagy lesz a különbség. Tehát ez torzítja az adatokat, úgyhogy óvatosan kell értelmezni ezeket. Nézzük azonban a további indikátorokat. A felsőoktatásban résztvevő hallgatók számát mutató indikátor a következő. A jelenleg résztvevő hallgatók fontosak a jövő szempontjából, tehát őket is az ő szerepük fontos a jövőbeli tudás és készség rendelkezésre állása szempontjából. Itt a különbség általában a főváros és a vidék között figyelhető meg. A legnagyobb különbség Belgiumban figyelhető meg Brüsszel és a luxemburgi régió között hatalmas meg a különbség Csehországban. Ausztriában és Olaszországban, Görögországban és Romániában is nagy ez a különbség, mint egy 80 százalék. Ezt általában az magyarázza, hogy a felsőoktatás könnyebben hozzáférhető a fővárosban vagy a nagyvárosokban. Kicsit más a kép, hogyha megnézzük a felsőoktatási végzettség mutatóit. Itt egy kicsit más a lista az előzőhöz képest, amely a hallgatókat, a felsőoktatásban résztvevőket mutatta, itt viszont a végzetteket, a diplomásokat látjuk. Tehát nagy a különbség az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Cseh köztársaságban, Spanyolországban, Szlovákiában és Romániában a végzettek és a, a csak felsőoktatásban csak résztvevők között. Franciaországban az Ile-de-France régió kiemelkedő itt, Azt is fontos megemlíteni, hogy hol kicsi ez a különbség. Írország, Olaszország, Szlovénia, Portugália, Finnország és Ausztria, itt mindenhol 11 százalék alatti a különbség. Ile-de-France esetében ez 11 százalék volt. Nézzük most az egyes tagállamokon belüli különbség a felnőttek élethosszígtartó tartó tanulásban való részvételét illetően. Nagy a különbség az Egyesült Királyságban, Szlovákiában és Dániában. Ebben az, az Egyesült Királyság és Dánia esetében azzal magyarázható a különbség, hogy itt már nagyon jelentős az élethosszig tartó tanulásban való részvétel. De minden esetre ezekben az államokban nagy a különbség az országon belül. Ez egy kis pillanatkép volt az egyes mutatók tekintetében. De sokkal több adatunk van még, és érdekes megállapításaink, ezért bátorítom Önöket, hogy olvassák el ezt a jelentést. Nézzük, hogy milyen hatása van mindezeknek a szakpolitikára, hiszen ez az, ami igazán érdekes lehet ennek a bizottságnak a számára. Ez a tanulmány megmutatja, hogy az oktatást jelentősen befolyásolhatja, és az életbeli kilátásokat is, hogy valaki hol él az Európai Unión belül, ez egy fontos következtetés. Persze nem ez a megfelelő bizottság, hogy ezt elmondjam, hiszen önök nagyon jól tudják, hogy az átlag az nagyon is különböző nemzeti és regionális adatokat takarhat, ön ezt, önök ezt nagyon jól tudják. Ugyanakkor ez az oktatás területén is így van, és erre szeretném az Önök Bizottságának a figyelmét felhívni. Tehát a regionális politikák nagyon fontosak. Hogyan ö, kezelhetjük ezeket a különbségeket? Nem mondhatjuk azt, hogy semmi nem történik, hiszen már számos szakpolitika ö, van életben, és sok ország számos intézkedést hozott. Mi az a tanulság azonban, amelyet levonhatunk, és még bizony további tanulságok várnak levonásra? Vannak olyan országok, ahol a régiók közötti egyenlőbb felosztást preferálják, mások pedig a megfelelőbb, pontosabb célzást, például Francia ország, Portugália, Finnország, Portugália, illetve Írország, tehát az adott ország dönti el, hogy milyen megközelítést tesz magáévá. Fontos üzenet annak szükségessége, hogy meg kell vizsgálni a szakpolitikák közötti szinergiákat, hiszen nem elég csak az oktatással foglalkozni, miközben a többi regionális fejlesztés szempontjából fontos területtel nem csinálunk semmit és főleg az oktatás szempontjából nagyon fontos szerepet játszik a, játszanak a gazdasági tényezők, a gazdasági fejlettség, a bevételi mintázatok, tehát egy szektorokon átívelő, horizontális megközelítésre van szükség az oktatásban jelentkező problémák kezelésére. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos üzenet. És az utolsó, de talán egyik legfontosabb kérdés, hogy egyre több tény ö, támasztja alá az emberi tőke fontosságát. Ez rendkívül fontos a regionális fejlődés és a regionális gazdasági fejlődés szempontjából. Tehát ahol megtalálható a tudás, az magához vonza az innovációt, a kutatást, és végeredményképpen a növekedést. Tehát a gazdasági tényezők nagyon nagyban függnek attól, hogy hogyan sikerült megtartani a magas szintű tudást képviselő embereket. Ezért mindenképpen érdemes tovább gondolni ezt, és növelni a felsőoktatásban való részvételt, és ennek kiterjesztését más régiókra. Azt hiszem ez egy nagyon fontos szakpolitikai üzenet. Kérdés, hogy hogyan járulhat ehhez hozzá az Európai Unió hiszen fontos a regionális szint szerepe, de most nézzük azt, hogy az EU mit tehet. Először is fel kell ismernünk, hogy az Európa 2020-as stratégia az intelligens, fenntartható, stb. növekedés, ez egy általános szakpolitikai keretként kezelhető, és a célok az iskolai kimaradással kapcsolatban és a felsőoktatási végzettséggel kapcsolatban is nagyon is helyesek, és ezeket érdemes regionális szempontból is megvizsgálni. Nagyon fontos az irányítási mechanizmus, itt, itt igénybe vehetjük a megfelelő ajánlásokat, megnézhetjük, hogy ahol jobban odafigyeltek az oktatási tervszévben, ott mi történt. A specifikus oktatási politikák és az Európai Uniós együttműködés tekintetében az nyitott koordinációs együttműködés egy ilyen, ahol megvalósul az együttműködés, ahol az országok PR felmérések, stb. révén tanulnak e-, egymástól. Ezt az együttműködést érdemes még erősíteni, annak érdekében, hogy a méltányosságot is erősíthessük az oktatás területén. Tavaly novemberben a bizottság egy közleményt adott ki az Oktatás újragondolása címmel, melynek egyik fő üzenete, hogy a készségek szintjének a növelése alapfent, alapvető fontosság, annak érdekében, hogy az emberek meg tudjanak felelni a jövendő kihívásoknak, illetve a demográfiai változásoknak, stb. Nagyon fontos különösen a szakképzési készségek korszerűsítése, amely nagyon fontos hatással van a gazdasági fejlődésre. A testület holnap egy kezdeményezést fog bemutatni. Ez egy széles körű közlemény Vasilio és biztos és Krúz alelnök urakkal. Az információs és kommunikációs technológiák szoba kerülnek a hátrányos régiók, hátrányos csoportok bevonása, illetve az IKT infrastruktúra fejlesztése mind témák lesznek, ezért ösztönzöm önöket, hogy nézzék meg ezt a holnapi köz, közleményt. Az európai finanszírozási eszközökre rátérve, ez egy nagyon fontos finanszírozási időszak lesz, itt szerepel majd az Erasmus Plus, ez növeli a lehetőségeket különböző oktatásügyi szereplők számára minden szinten, itt a szövetségekre is gondolni kell, regionális hatóságokra, szociális partnerekre, stb. Tehát egy megnövelt költségvetést jelent majd ez az Erasmus Plus, és ez fontos lendületet biztosít a hátrányok leküzdéséhez, a különbségek leküzdéséhez. Néhány szót még az Európai Strukturális és Beruházási Alapról. Hogyha megnézzük, az oktatás és képzés területére, területén megvalósult beruházást a jelenlegi és a korábbi programozási időszakok során láthatjuk, hogy sok beruházás történt, jelentős beruházás történt az oktatásba, az infrastruktúrába, és jelentős, ez az egyetlen terület, ahol jelentős középtávú és pozitív hozadék figyelhető meg. A magasabb szintű emberi tő, humán tőke összekapcsolható a magasabb regionális teljesítménnyel, és a, az emberi tőke tőkében megfigyelhető nagyobb egyenlőtlenség általában nagyobb gazdasági egyenlőtlenséghez fűződik, tehát érdemes, ez, ez, tehát ez megfordítva is igaz, hogyha többet befektetünk az emberi tőkébe, akkor csökkenthetőek ezek a gazdasági különbségek. Nézzük a kohéziós politika következtetéseit, ahogy ez jelenleg megállapítható, és tekintettel a ránk váró tárgyalásokra az új többéves pénzügyi keretekkel összefüggésben. Nagyon fontos azt hiszem, hogy jelentős beruházásra van szükség az Európai Strukturális és Beruházási Alapok révén, mind az oktatásba és a képzésbe. E, és az Európai Szociális Alap is szerepet játszik itt Fontos, hogy mind regionális, mind nemzeti szinten ez tükröződjön, de az ERFA-nak is megvan itt a szerepe, valamint az IKT infrastruktúra digitalizálása is fontos cél. Ha már az Európai Szociális Alapról van szó, fontos annak biztosítása, hogy megfelelő szintű befektetés legyen az a humán tőkébe. Természetesen figyelembe kell venni a regionális különbségeket, minden megközelítésnél ezt talán említenem sem kell. Ami a kohéziós politikát illeti, szintén fontos a szinergiák kiaknázása, hát ez sem éri önöket meglepetésként, de elmondanám, hogy a tények is valóban ezt nagyon erősen előtámasztják, hogy a kutatás in, innováció, kutatás, fejlesztésbe, innovációba való befektetés és egyebek terén fontos a szinergiák kiaknázása, szociális befogadása, többi. Tehát az érintettek figyelmét felhívják, hogy a regionális fejlesztési hatóságokkal fontos felvenni a kapcsolatot, partnerségi megállapodásokat kidolgozni. Ennyit szerettem volna bemutatni, remélem nem volt túl hosszú. Remélem, hogy valamennyire azért érdekes volt, és talán lesznek kérdések, és talán vita is lesz. Köszönöm szépen, mondja az elnök azt, hogy nem tudom, hogy van-e kérdés. Viktor, tessék. Köszönöm szépen az előadást. Van néhány megalapítás, amely nem csak tagállamként, hanem unióként is ijesztő. Az egyik tény, hogy sok tagállamban a analfabetizmus nő szemben a korábbi időszakkal. A válság alatt az analfabétizmus nő. Hogy beszélhetünk felsoktatásról, amikor tömegek nem tudnak írni, olvasni? A másik erősödő tendencia, hogy drámai szakadék van a vidék és a fővárosok között. Nem csak az én országomban, Romániában, vagy nem csak Bulgáriában, hanem más országokban is jelen van ez. A harmadik dolog, hogy nő a szakadék a tagállamokon belül, a tagállamok egyetemein belül vannak kiemelkedő, nagyon jó hírű egyetemek, ugyanakkor vannak kudarcos egyetemek, amelyek képtelenek az országos szintet hozni. és hát ez összefügg a diplomás munkanélküliség problémájával is. Tehát, hogyha valaki diplomát szerzett, mit tegyen az a diplomás az életével, hogyha nem kap munkát, és nem csak Görögországban ő, ér el csillagászati méreteket a diplomás munkanélküliség, hanem mindenhol probléma ez a társadalmainkban. Hogyan győzzük meg tehát a fiatalokat, hogy menjenek egyetemre, amikor egy ilyen nagyon-nagyon labilis munkapiacon nagyon nehéz lesz munkát találniuk. Ez drámai kérdés és hát ugye meg kell említeni a tömeges agyelszívást is, legalábbis az unió keleti felén, hiszen a legtöbb jó, kiváló diák Bulgáriában, Romániában, Magyarországon, nem tudom, hogy Lengyelországban is ez a helyzet, de jobb munkahelyet keresnek az európai munkaerőpiacon, és persze ez érthető, de milyen elit marad a mi helyi közösségeinkben, a régióinkban és a társadalmainkban, hogyha egyre csökkennek a sztenderdek, csökkennek a követelmények. Azt hiszem nagyon fontos megfelelő stratégia kidolgozása, és nem látok semmilyen receptet, nincs csoda szerv, Hadd fejezzem be azzal, hogy Kína korábban mint egy 5 millió hallgatót, hallgatónak adott munkát. Persze tudom, ez teljesen más modell, de hogyha valaki beruházá, beruház a saját társaságban, társas, társadalmába 5 millió magasan képzett ö, diplomást, akkor és megnézzük, hogy mi a helyzet ezzel szemben egy olyan társadalomban, ahol van 5 millió friss diplomás, akinek viszont nincs munkája. Szembe kell néznünk ezekkel a drámai kérdésekkel. Martin Schulz is ezt a kérdést tette vele a spanyol diákokkal való találkozója után. És ugyanez a helyzet minden országunkban ugyanezek a drámai kérdések vannak. Mi a helyzet a Magreb térségben, vagy Brazíliában? A mi országaink képtelenek munkát adni a magasan képzett fiatal generáció egy részének mindenképpen. Köszönöm, Viktor, hadd emlékeztesselek rá, hogy lassan befejeznénk az ülést. Jan, röviden. We will be less and less here, remember. Egyre kevesebben vagyunk itt, de hosszabban is megvitatjuk még ezt. De most egy rövid kérdésem lenne. Megnéztem ezeket az eredményeket és adatokat ebben a tanulmányban. Nagyon érdekes. Az egyik nagyon fontos kérdés az, hogy mik az okai ezeknek az egyenlőtlenségeknek ez az életszínvonal kérdése, vagy a tanárok képzettségének a szintje, az iskolák felszereltségének a szintje. Nincs válaszom erre a kérdésre. Amikor arról volt szó, hogy hogyan kellene a struktúrális alapokból származó forrásokat elkölteni, és, és mit kellene ott tenni. Hát, ott is ugye felmerült az egyenlőtlenségeket, hogyan lehet orvosolni, de hát itt is láthatjuk, hogy nagyon nagyok a különbségek, és mi a, húzódik meg a hátterében most az innovációval és a GDP-vel való kapcsolatos érdekes lehet. De hát vannak nagyon nagy különbségek olyan tagállamokban és ahol az innovációs mutató egész másra engednek következtetni. De úgy gondolom, hogy ez egy érdekes vita, és köszönöm szépen. Talán megtalálom a választ, ha nem, akkor, akkor meg fogom keresni. Ez nagyon érdekes, ez a feltérképezés a helyzetnek. Marie Terez kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony, rövid leszek, teljes mértékben egyetértek az előttem szólókkal. Köszönöm szépen Erikson Waters asszony előadását. Mindez, amit hallottunk, az um, a kohéziós, alapok, kohéziós alapok megvalósításáról és ezekről az adatokról, és az előadásában, amit hallottunk, azt a kérdést veti fel, hogy milyen politikát alkalmazhatnánk az egyen lőtlenségek csökkentésére, hiszen hallottuk a tényeket, az adatokat, de milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre, hogy csökkentsük ezeket. Az Oktatási és Kulturális Bizottságban vagyok, ebben a bizottságban is szó van ezekről az eszközökről, és hogyan alkalmazzák ezeket a kérdéseket, ezeket az eszközöket, ez a kérdés. Hiszen hallottuk, a kohéziós alapok felhasználását, utána hallottuk az ön beszámolóját, és kérdés, hogy milyen eszközeink vannak. Egyes régiókban a strukturális alapok felhasználása során vannak-e jobb eredmények, hiszen e felé kell haladni. A különböző szakbizottságokban ö, mindenféle jelentésről hallunk beszámolókat, de azt kellene megnézni, hogy hol láthatunk, hol találhatunk valami jó gyakorlatot, valamilyen olyan szakpolitikai megoldást, amely előre mutat. Ezeket a kapcsolódási pontokat kellene megtalálni, hiszen látjuk a problémákat. Persze nem lehet olyan szabályokat hozni, amely mindenki számára általánosságban alkalmazható. Számos kérdést felvet tehát ez. Tehát érdemes a strukturális alapok kapcsán ezeken elgondolkodni. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy ezt hogy lehet megoldani, de két perce van a válaszra talán kapcsolatba léphetnek a kollégák, akiket ez érdekel, talán a szülés után, hogy ez előtt. Nagyon röviden próbálok sorrendben válaszolni a kérdésekre. Ezek a következtetések nyilvánvalóan sok problémát felvetnek, de az analfabetizmus magas aránya is aggaszt bennünket. Érdekes, hogy uniós szinten hogyan lehetne orvosolni az ilyen alapvető képesség, mint az alvás és írás és a kapcsolatos hiányosságok nem szeretnék elhanyagolni ezt a területet, de nem feltétlenül vannak ezzel kapcsolatos helyi regionális adataink. Ami a diplomázás utáni foglalkoztatottság kérdését illeti, úgy gondolom, hogy ez valóban tényleg fontos, ez is hát, bizonyos országokat, régiókat érinthet. Hogyha megnézzük ezeket az adatokat, akkor az az érdekes, hogy hogy, hogy a, a, a diploma, a magasabb képzettség azért nagyobb esélyt ad arra, hogy valaki el is tudjon helyezkedni. Nyilvánvalóan a kereseti oldalt is meg kell nézni, a munkaerőpiacok nem csak az oktatás vagy a képzettség szintjével áll összefüggésben a foglalkoztatottság. Aztán az agyászívás kérdés, hát pontosan ez a helyzet, ahogyan hallottuk, hát nincsen itt egy ilyen csoda megoldás, ez egy nagyon széles körben elterjedt probléma regionális fejlettséggel is összefügg, de hogyha a képzésbe fektetünk be, akkor ez lehet, hogy a gazdasági aktivitás is megnöveli az adott régióban. Aztán az egyetlenségek mögött meghúzódó okok, illetve hogy milyen eszközök állnak rendelkezésünkre ezek orvoslására. Azt kell, hogy mondjam, ezzel kapcsolatban még csak a folyamat elején állunk. Ez egy alacsony költségvetési tanulmány, amelyet itt olvashatunk. Talán kevesebb, mint 8000 eurót költöttek el a feltérképezésre. Ez nem új kutatás, hanem a létező adatokat állítottuk össze ilyen formában. Tudnunk kell, hogy mi a helyzet, és hát tudnunk kell azt is, hogy az oktatás bizony nemzeti hatáskörbe tartozik, vannak nyilvánvalóan politikai eszközeink, vannak támogatási, finanszírozási lehetőségeink a struktúrális alapokon belül. Igen, ezt a lehetőséget meg is kellene most ragadnunk, hiszen vannak most már adatok, amelyekre támaszkodhatunk, de hát más időperspektívában kell ezt eh, igazából látnunk, meg kell néznünk, hogy mit kellene kutatni, mit tudunk tenni a kutatások eredményeivel. Amit most meg tudunk tenni, az az, hogy elemezzük a helyzetet. Vannak tagállamokra specializált elemzőnk, akik megvizsgálják, hogy egy-egy régióban, a tagállamban mely kívásokkal küld az oktatás és a szakképzés, és akkor ott elemzik a helyzetet, hogy hogyan lehetne ott a megfelelő prioritásokat kijelölni és tovább lépni. Köszönöm, elnézést, hogy tovább tartott ez. Remélem, hogy a bármiféle utánkövetésre kerül sor a bizottság részére, akkor az eredményeket bemutatják majd nekünk. Köszönöm szépen, most pedig nagyon gyorsan a koordinátor külésénél az összefoglalás, ahonnan fontos döntések születtek, a szövetségi alapjavításáról szóló jelentést a néppárti kapta, a júniusi tanácsülés következtetésére vonatkozó jelentés, amely a bizottsági forrás elosztáshoz vezetett, szintén a néppárt élet, aztán a biobefektetések, szintén néppárt, aztán a Majot és további francia régiókkal foglalkozó jelentést a szocialisták kaptak, aztán a Kanári, szigetek a néppárté, aztán a, az elektronikus távközlösség belső piacával a zöldek foglalkoznak majd, aztán döntéseket hoztunk a különböző küldöttségekkel kapcsolatban is, még idén továbbra is él a javaslat a hollandiai úttal kapcsolatban, de sajnos ezzel kapcsolatban nem kaptunk javaslatokat arra nézve, hogy kik szeretnének részt venni ezen az úton. Itt már nagyon kevés időnk van arra, hogy összeállítsuk a részvevők listáját, hogy megbeszéljük ezt a koordinátorokkal. Aztán jövőre a három hónap, január és február, illetve március esetében Szintén szó esik egy lehetséges küldöttségről, illetve egy nyilvános meghallgatást is tervezünk. Október 11-én születik majd döntés, aztán egy külső tanulmányt is szeretnénk megbízásba adni, amely az új parlamenti érdekeit szolgálaná talán 2013-2020 között a polgárok érdekének védelme, és a jelenleg folyó tanulmány arra vonatkozóan, hogy mennyire felkészültek a tagállamok az új közös politikára. Ezzel kapcsolatban a közigazgatási kapacitások felmérését, értékelését szolgáló tanulmányhoz szeretnénk kapcsolódni, aztán irányelv és rendelt javaslatra vonatkozó jelentés majott státusztára vonatkozóan, ez Tirolien úr volt ezen megbízva, de az MV és a PES is kell, hogy már dolgozzanak a jelentésen, novemberben kell, hogy elfogadják a jelentőséget, decemberben kerül a plenáris elé a jelentés, ez azt jelenti, hogy a módosítókra vonatkozó határidő szeptember 30-ára módosul, és a módosítókról október 11-én szavazunk, és a szavazás eredménye fogja ezt a véleményt alkotni és mindenki számára megküldjük az erre vonatkozó dokumentumokat, aztán 30, és akkor köszönjük szépen a tolmácsok munkáját, állapolom az ülést.